Yes, we start a meeting. Welcome all of you. Kedves kollégák, mindenkit sok szeretettel köszöntök, kezdjük az ülést. Mindenkit sok szeretettel köszöntök, főleg két új tagunkat, Mikaela Szojdruvát a néppártból, aki tag. illetve van még egy új pottag a szocialisták részéről, Éva Kylie, itt van-e? Kérdezem. Még, még nincs. Sok szeretettel köszöntöm ezt a két új póttagot. McIntyre asszony 14 jogászt hívott meg a Birminghami jogi intézettől, lehet, hogy még ők sincsenek itt? De biztos vagyok benne, majdnem biztos vagyok benne, hogy itt van egy látogatócsoport. A szociáldemokraták részéről a brit képviselő hívott meg egy kis delegációt, a brit szakszervezeti képviselők, a Britain General Union szakszervezettől, ők, volt, ők az úgynevezett svéd derogáció áldozatai voltak, és ennek a szakbizottságnak svéd elnökeként, hadd mondjam el, hogy közös érdekeink vannak, egy, egyértelmű most már, úgyhogy sok, sok szeretettel köszöntöm Önöket. We also have a group of students from uh, uh, L'Institut. Van még egy uh, van még egy uh, tanulmány, uh, diákcsoport, uh, Morán Sárcsi asszony, hívta meg őket, holnap fognak érkezni. És ennyiben tudom hagyni. A hármas rendi ponttal kapcsolatban ami az elnök közleményeit illeti, ami a közös meghallgatást illeti az európai oktatási rendszerek reformja, a korai iskola elhagyás, a gyermekszegénység és az ifjúsági munkanélküliség elleni harc érdekében 26-án lesz ez. Most született döntés a jelölt szakértők kell kapcsolatban Lars Thiers és Christian Moravitu, illetve Harald, dr. Harald Weber, őket fogjuk meghívni. Ő lesz a harmadik foglalkoztatási szakértő. A Kulturális Bizottsága való egyeztetés eredményeként, és a Kulturális Bizottság Johannes Baxtert és Teodoro Basilev szakértőket jelölte. Lehet, hogy ezt nem kellene mondanom, de ez azt jelenti, hogy öt férfi meghívottunk lesz, ezt nem tudom elfogadni a jövőben, hogyha továbbra is én leszek az elnöke ezeknek az ülésnek, e, üléseknek, nem hívhatunk meg öt férfit. Ez nem működik. Most uh, hol vannak itt a nők? Nem találtak elég női szakértőt? Még egy dolog, az Európai Parlamenti héttel kapcsolatban, február 3-án, 4-én két ülésre kerül sor, az európai szemeszter ciklus parlamenti ülésére, interparlamenti ülésére, illetve a parlament közi konferencia a gazdasági kormányzásról az Európai Unióban. A esemény részeként a mi szakbizottságunk parlament közi szakbizottsági ülést fog tartani február 3-án. 4.12-től egyik tart ez és a koordinátorok úgy döntöttek, hogy két napirendi pont lesz, az egyik a foglalkoztatás és a szociális azonosítók táblázata a makrogazdasági egyensúlytalanság eljárásban az ifjúsági munkanélküliséget figyelembe véve másodszor a bizottság beruházási tervnek a hatása az európai stratégiai befektetési és ifjúsági munkahely teremtési stratégiákra. Az elkövetkezendő napokban fogjuk véglegesíteni ezt a stratégiát. Egy szakbizottsági ülésen megvitatjuk ezt a kérdést. És a nemzeti parlamenti barátainkkal kitérünk majd erre. Hogyha nincs ellenvetés, a jegyzőkönyvvel kapcsolatban, december 1-i, 2 a jegyzőkönyvvel kapcsolatban, akkor ezt elfogadottnak eh, tekintjük, módosítás nélkül. Köszönöm szépen. Akkor térjünk rá a négyes napi rendi pontra. Vendégünk itt mellettem foglalt helyet. A lett népjóléti miniszter, és ő képviseli az új elnökséget. Sok szeretettel köszöntjük, miniszter úr, kérem mutatkozzon be. És nagy kíváncsisággal hallgatjuk beszámolóját, programja bemutatását, az önök elnöksége olyan időszakra esik, amely nagyon sok válsággal, problémával kell, hogy szembenézzen. Sokan kilátástalanok, a kilátástalanság terjed Európában. Idők, ezzel egy időben ez lehetőséget is ad önöknek arra, hogy valóban különbséget, valóban változásokat érjenek el. Önél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony igen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy lehetőséget kapok a mai napon arra, hogy önökkel tárgyaljak a munkaprogramunkról, itt a lett elnökség alatt a foglalkoztatás és a szociális politika területén. Az előadásom elején szeretném tájékoztatni önöket a politikai prioritásokról, az előbb említett területeken, és ezt követően rátérek a jogalkotói kezdeményezéseinkre. Ezeket szeretnénk önökkel megvitatni természetesen, annak érdekében, hogy el tudjuk fogadni az elnökségünk végére ezeket a kezdeményezéseket. Először is röviden beszélnék az európai szemeszterrel kapcsolatos terveinkről. A foglalkoztatás és a szociális politika területén az befogadó és fenntartható munkaerőpiac működtetése. Azért választottuk ezt a prioritást, mert nagyon fontosnak tartjuk a befogadást a kockázatot jelentő csoportok esetében és a munkahelyteremtésben, és ez illeszkedik egyik, mint az Euró 2020-as stratégiájába is. A stratégia fő célja általában EU szinten megvalósítandó. Egyelőre nem sikerült itt túl sokat elérni, legalábbis egységesítés területén. A cél az, hogy 75%-os foglalkoztást érjünk el a 20 és 75 éves korosztályban, de el kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt években itt nem sikerült túl gyorsan haladni. Nem beszélhetünk jelentős csökkentésről a a munkanélküliség esetében sajnos. Ezért ez még továbbra is a napi rendünkön szerepel. Most, ami pedig a befogadó munkaerőpiacot illeti, fenntartható módon kell működtetni. Itt nagyon fontos, hogy milyen jellegű új munkahelyeket tudunk teremteni, és ezt a növekedés és beruházási csomag összefüggésében kell látnunk. Itt megfelelő intézkedéseket kell hozni, hogy bizonyos sérülékeny csoportok jobban hozzáférjenek a munkaerőpiachoz. Hogyan is beszéljük, vitassuk meg ezeket a dolgokat. Egy közös konferenciát tervezünk február elejére a szociális védelemmel foglalkozó és a foglalkoztatási szakbizottság közös konferenciáról van szó. Ezt ezt a témát egyébként márciusban fel is vetjük, majd az EBSCO tanácson márciusban. Ott következtetéseket szeretnénk elfogadni a tagállamok számára és a bizottság számára, hogyan tudunk befogadó és jobban működő munkaerőpiacokat létrehozni. Ami a munkahelyek minőségét illeti, itt is fontos lépéseink vannak, itt egészségügyi és biztonsági tehát munkahelyi egészségügyi és biztonsági következtetéseket is szeretnék elfogadtatni a márciusi EPSCON. 2014-et követő stratégiai keretbe illesztjük ezt a tevékenységünket, és szeretnénk az új kihívásokkal foglalkozni, például a környezetre gyakorolt hatások, veszélyek, különböző csoportok figyelembevétele, tudatosítás és kis és középvallatok erősítése, ezek a kiemelt célok itt el kell, hogy mondjam, az egészségügyi és biztonsági ügyek gazdasági előnyel is járnak a vállalatok számára is, hiszen a termelékenységet tudjuk növelni ezáltal. Azt jelenti, hogy minden egyes eurót, amit itt beruházunk, az mintegy 1,6 eurónyi eredményre vezet. Egyszerűen azért is, mert meg tudjuk előzni a betegségeket. Ezért az egészségügyi és biztonsági, munkai biztonsági kérdéseket beruházási, befektetési szempontból kell közelítenünk. Még továbbra is az egészségről szeretnék beszélni. Európában öregszik, korosodik a munka munkaerő, ezért hosszabb ideig kell ezt foglalkoztatni, aktívabb, tovább kell aktívnak lenni a munkaerőpiacon, ezért a munkahelyi környezetet, az igazgatást, az adminisztrációt úgy kell alakítani, hogy jobban figyelembe vegyük az idősebb munkavállalókat. De természetesen megelőző intézkedésekre van szükség a fiatalabb munkavállalók számára, és megfelelő kultúrát kell kialakítani, amely figyelembe veszi fokozottabban az egészségügyet és a munkai biztonságot. Beszélnünk kell a fiatalok munkanélküliségéről is. A 25 évesek alatt a munkanélküliség 20%, de vannak olyan országok, ahol ebben a korcsoportban 50%-os a munkanélküliség. Sokat tettünk annak érdekében az elmúlt években, hogy javítsuk a helyzetet a fiatalok vonatkozásában. Mindenek előtt az ifjúsági garanciát szeretném megemlíteni. Valamennyi tagállam egyébként saját terveket készítette az ifjúsági garancia területén, de egyelőre nem sikerült a megcélzott eredményeket elérni, de lett elnökség más sérülékeny csoportokat is figyelembe kíván venni, olyanokat, amelyek nehéz helyzetben vannak. Itt a hosszú távú munkanélküliekről és a fogyatékkal élőkről beszélek. Ami a tartós munkanélkülieket illeti, itt van a bizottságnak előkészületben egy munkája, amit később kívánok közé tenni. Mintegy 15% a munkanélkülieknek eh, Európában tartós munkanélküli. És eh, nézzük most a fogyatékkal élőket. Itt 20%-ról eh, beszélünk, de van olyan ország, ahol 30%-os a körükben a munkanélküliség. Éppen ezért külön kell figyelnünk erre a témára, és erősítenünk kell a tevékenységeket, a politikai tevékenységünket ezen a területen. Erősíteni akarjuk az EU elkötelezettségét az egyenlő esélyek biztosításában azok számára, akik fogyatékkal élnek. Májusban egyébként egy magas szintű találkozót szervezünk Rigában, a lett fővárosban, a fogyatékkal élők témájában. A foglalkoztathatóság játszik itt szerepet, és külön kell beszélnünk a fogyatékkal élő gyermekek jogairól. Ide tartozik például az integratív oktatás is, és ami lehetővé teszi a végén, hogy független életet folytassanak ezek az emberek. Aztán az intézmény, a bürokrát, migráció csökkenés is nagyon fontos. A szociális területen Európában ezzel is foglalkozni szeretnénk, megkeressük a legjobb gyakorlatokat, és itt is külön szeretnénk beszélni arról, hogy hogyan tudjuk biztosítani a független életvitelt a fogyatékkel érők számára. Ezt tart, tudatosítani kell a társadalomban, és természetesen ügyelnünk kell arra, hogy a gyermekeket, a fogyatékkel élő gyermekeket is megfelelő támogatásban részesítsük. Tegnap a női jogi szakbizottságban jártam az önök kollégái körében. Ott megbeszéltük az nemek közötti egyenlőség területén milyen lépéseket tervezünk. Szeretném önöket is tájékoztatni, tehát az önök szakbizottságát arra vonatkozóan, hogy a bér szakadék ügyében tanácsi következtetéseket szeretnék elfogadni, méghozzá a júniusi EBSCO tanácson. Ezekben a következtetésekben szeretnék megvizsgálni azokat az okokat, amelyek a bérkülönbségekhez vezetnek, tehát az egész éle, munka világát megvizsgáljuk, az egész életen át tartó munkát, stb. És meggyőződésünk, hogy ezekkel a következtetésekkel további vitát tudunk generálni, és megfelelően közelítjük meg a kérdést. A szociális védelemmel foglalkozó szakbizottságot is bevonnánk abba, hogy közleményt adjunk ki ebben az ügyben. Ami a prioritásokat illeti, szükségesnek tartjuk, hogy a szociális partnereket bevonjuk, és a civil társadalmat a munkánkba. Az informális EBSCO ülésünkön ezért aztán Luxemburggal a következő elnökkel a szociális párbeszéd témáját fogjuk felvetni. Itt Más a trió partnerek is részt vesznek ebben, Olaszország is segített az előkészítésben, és az összes partnert bevonjuk az EBSCO, az informális EBSCO vitába. A lett szociális partnerek ezen túlmen egyébként szintén szerveznek rendezvényeket a szociális párbeszéd erősítésére. Ami a jogalkotói menetrendünket illeti, szeretném hangsúlyozni, hogy szeretnénk a trialog keretében gyümölcsöző együttműködést kialakítani az Európai Parlamenttel, annak érdekében, hogy minél több jogszabályt tudjunk elfogadni és előkészíteni. Itt például van egy platform a be nem jelentett munkáról és a Jures rendeletet is szeretném megemlíteni. Itt az Európai Platform a nem bejelentett munkával kapcsolatban az egyik fő prioritásunk az EP-vel folytatott tárgyalásainkon. Az illegális munka, be nem jelentett munka mindenkinek rossz. A foglalkoztatottaknak, a munkaadóknak, a társadalomnak is összességében. És az államnak. Ez rosszat tesz a munka minőségének, a versenyképességnek, a szakképzésnek, az életen át tartó tanulásnak, és mindenek előtt árt a költségvetési bevételeknek is. Az összes tagállam részt vesz a platform munkájában, és itt EU szinten kívánunk kialakítani határokon átnyúló együttműködést. A tanács támogatja a bizottsági javaslatot, és nagy örömmel várjuk a parlamenttel folytatandó tárgyalásokat készek vagyunk, hogy megkezdjük a vitát az Európai Parlamenttel egy további javaslattal. A tengeri, a tengeren dolgozók jogaival kapcsolatban az összes tagállamra szeretnénk ezt kiterjeszteni. Vonatkozik ez egyébként ez azokra is, akik a szárazföldön dolgoznak, tehát a hajózókra és a halászokra gondolunk ebben az esetben a szociális partnerek a következő ügy, a tanács itt megállapodást kiért el egyelőre decemberben. Azt hiszem, hogy ez kielégítően rugalmas, amire jutottunk. Figyelembe tudjuk venni a hajózási ágazat sajátos igényeit meggyőződésem szerint. A néppárttal Egyébként megkezdjük a tárgyalásokat, hogy elnökségünk alatt el tudjuk fogadni ezt az irányelvet. A következő az úgynevezett URES javaslat, egy rendeletjavaslat. Erről is beszéltünk decemberben. A URES reformja nagyon fontos, hogy a munkaerő mobilitását biztosíthassuk, és általában javítsuk a fiatalok munkanélküliségek helyzetét, például jobb információ áramlással. A URES portál egyébként egy jó esető lehetőség arra, hogy a, feltárjuk az üresedő munkahelyeket, és hogy a szakképzési igényeket jobban összehangoljuk. Végül pedig röviden szeretnék szólni arról, hogy mit tervezünk az európai szemeszter keretei között. Itt koordinációs folyamatot szeretnénk folytatni, és az érintetteket szeretnénk bevonni ebbe a munkába. Külön figyelünk majd az új iránymutatásokra, amelyek a foglalkoztatást helyezik előtérbe, a munkahelyteremtés helyezik előtérbe. Itt mikroekonomiai és pénzügyi témákat is figyelembe kell vennünk. Az önök szakbizottságának segítségével szerintem haladást tudunk elérni. Nagy örömmel várjuk azt, hogy együttműködjünk. Tehát. Hm. Szeretném még megemlíteni azt is, hogy támogatjuk az EBSCO előkészítő bizottság üléseket, és így szeretnénk az európai szemeszter hatékonyságát növelni. A foglalkoztatási és szociális biztonsággal foglalkozó szakbizottság eh, eh, együttműködésére számítunk, és reméljük, hogy ebben végül is sikerül megállapodásra jutnunk az elnökségünk ideje alatt. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az Európai, Ügynöks- Európai Bizottságnak és egyéb ügynökségeknek, a szociális partnereknek is, a segítségükért eh, abban, hogy összeállíthassuk a programunkat eh, a foglalkoztatás és szociális politika területén. Külön szeretnék eh, beszélni az Európai Nemek Egyenlősége Intézetéről és az alapvető jogokkal foglalkozó ügynökségnek is szeretnék köszönetet mondani. Tehát köszönöm szépen, hogy végighallgattak, és természetesen amennyiben kérdéseik vannak, kész vagyok a prioritásainkból kiindulva válaszolni a kérdéseikre. Thank you, minister. Köszönöm szépen, miniszter úr. Megköszönöm ezt a bevezetőt. Most kérdéseket szokunk meghallgatni, és különböző észrevételeket, Először is a koordinátorok kapják meg a szót, mindenki két percet kap, és utána pedig a hozzászólók listáját fogjuk követni. Sokan iratkoztak fel rá, sokan szeretnének kérdést feltenni. Morán Sárki azt mondja, az első, ő a néppártot képviseli. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, miniszter úr, ezt a bevezetőt. olyan témákról beszélt, amely, amelyek az ön számára fontosak, és ezek fontosak számukra is itt a szakbizottságban. A foglalkoztatás két fontos problémájára szeretném most felhívni a figyelmét. Említette a fiatalok munkanélküliségéről, illetve az ifjúság a garanciáról, ugye az erre vonatkozó programokat mi hamarabb meg kell valósítani a tagállamokban ma annyi fiatal munkanélküli van a 25-30 évesek között, mint ahányan 15-25 évesek közül munkanélküliek. Figyeljünk erre oda. Sokszor az a tény, hogy tovább jár valaki egyetemre, csak elkendőzi azt, hogy hányan vannak munkanélkül. Mit gondol tenni ezzel kapcsolatban, tehát az elnökség alatt mit tesz Lettország a fiatalokért. Valójában itt a 15-30 éves korosztályról van szó. Második dolog. Azt hiszem a képzés a legjobb módszere annak, hogy, vagy módja annak, hogy a fiatalok munkanélkülisége ellen fölvegyük a harcot. hogyha valaki képesítés nélkül hagyja az iskolát, az gyakorlatilag egyet, egyet jelent azzal, hogy hosszú távú munkanélküliségre van ítélve az ember. A harmadik dolog. Említett az élethosszig tartó tanulást. Fölhívnám arra a figyelmét, hogy a tapasztalat elismerése rendkívül fontos, és a szociális partnerek is azt szeretnénk, hogyha ez megtörtént, megtörténne, tehát a készségek, illetve a tapasztalat elismerése nagyon fontos, azokra, azoknak különösen fontos ez, akik már elhelyezkedtek, de nincs birtokukban ilyen elismerés, ilyen dokumentum, és ezért a mobilitás számukra nem nyitott út. Nagyon fontos még a férfiak és nők közötti egyensúly és aztán abban is hagyom elnök asszony. A válság miatt több nő szorult ki a munka, a foglalkoztatásból. Ön ezzel kapcsolatban mit kíván tenni? Fontos az is, hogy a munkához való jogot minden esetben biztosítsuk. Gondolok itt többek között a tengeren dolgozókra is. Köszönöm szépen. Thank you. Uh, I'll give the floor. Köszönöm. Az Stányerük asszony következik a szocialisták nevében. Ja. Vielen Dank. Köszönöm szépen, miniszter úr. Miután a munkaprogram írásos változatát eh, olvastam, eh, akkor egy kicsit csalódott voltam, de most a részletekbe menő eh, szóbeli nyilatkozataival már egy kis, kicsit reményteli vagyok. Jean-Claude Juncker három át ígért nekünk a szociális Európa értékelésére, az egyik legnagyobb probléma, amelyel az elmúlt években, amelyről beszéltünk, a bér és a szociális dömping elleni harc. Tehát ez egyre lejjebb menő elvárások, feltételek, bérek. A lett elnökség mennyiben mit szeretne tenni ez ellen? Hát konferenciát már sokat szerveztünk, konkrét példák is vannak az asztalon, kezdve a kikölcsönzött munkavállalók, a kiküldött munkavállalók, stb. területén vannak hibák, ezekről tudunk. A második téma a, hossz, a tartós munkanélküliség, problémája. Az Európai Bizottság is sokkal inkább szeretne foglalkozni ezzel a kérdéssel. A tartós munkanélküliség szociális problémákat is felvet. Az össztársadalmi problémák mellett ezen a területen azonban nagyon konkrét és nagyon gyors fellépésre van szükség, hiszen más társadalmi problémák megoldása is vár ránk. Azt mondta, hogy tegnap a Nőjogi Bizottsági kollégákkal egyeztetett, és azt gondolom, hogy önnek is, mint nekem is jelezték, hogy az a anyasági szabadság irányelvével kapcsolatban úgy tűnik, hogy sikerül megállapodni. Itt azért időnyomás alatt vagyunk. A szociális párbeszéd a szakbizottság és a szociáldemokraták számára nagyon fontos. Ha a szociális partnerek megegyeztek, akkor abból indulunk ki, hogy a tanács tiszteletben tartja ezt az egyezményt. Ez fontos téma, nem csak a tengerészek esetében. Köszönöm. Harkin asszony ilyen szó az ALDE részéről. Thank you, and first of all... Köszönöm szépen. Üdvözlöm miniszter urat a mai ülésem. Örülök annak, tehát, hogy itt van a körükben elnézést, hogy késtem. Nem volt szándékos. Elnézést, tehát nem hallottam a bevezetőjének az elejét, de a kollégám se kisegített. Említett az EURES, mint az egyik prioritását. Tegnap az egyik kollégámmal beszélgetem, Martinával, és azt mondta, hogy ezzel, ezen dolgozott nemrégiben, és úgy tűnik, hogy még mindig vannak akadályok, információhoz való hozzájutás, nyelvi akadályok, ezek az akadályok még mindig nehezítik a munkát az EURESZ-el kapcsolatban. Mit lehet tenni azért, hogy ez megszűnjön, hogy zökenőmentesen működjön az euresz? Aztán ifjúsági garancia, ifjúsági munkanélküliség. Arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a kezdeti kiadásokat növeljék meg, vagy mit tesz ezért, hogyan méri fel az elért eredményeket. Aztán a munkahelyek minősége. Úgy tűnik, hogy most ér véget, egy nagyon komoly felmérés arról, hogy milyen minőségűek az egyes munkahelyek az EU-ban, azt hiszem február végére lesz ez kész. Foglalkozik ezzel? Mit gondol erről? Aztán utalt a fogyatékkal élékre is, illetve az egyenlő esélyekre. Kérdésem, hogy tesz-e valamit azért, vannak egy kezdeményezései arra vonatkozóan, hogy a a lélők esélyegyelőségét biztosítsa. Azt hiszem, hogy beszélt a fogyatékkal élő gyermekek intézményes oktatásáról, illetve az ő intézményes elhelyezésükről. Kérem ezt fejtse ki. Aztán európai szemeszter témája. Említette, hogy a foglalkoztatási útmutatásokat a gazdasági megfontolásokkal párhuzamosan kell kezelni. Konkrétan mire gondolt, hogy fogja ezt kezelni? Elnök, köszönöm. Szilikiotis úr következik a GUE-től. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, κύριε Υπουργέ, να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου εδώ. Η ανεργία στην Ευρώπη. Köszönöm szépen. Az eurozónában a foglalkoztató, foglalkoztatásban nem résztvevők száma nagyon magas, tehát nagyon sok a fiatal munkanélküli, és egyre romlik a helyzet. A recesszió hatására, főleg a déli államokban egyre nő a szegénység, egyre kevesebb a szabály a munkaerőpiacon, és a létező szabályokat is létező szabályokat sem fogadják meg. A kollektív tárgyalások intézménye is úgy tűnik, hogy veszélybe sodródott, illetve a piacra vonatkozó szabályozások esetében is elmondhatjuk, hogy válságos a helyzet. A gazdaság számos ágazata válságban van. Hogyha ez a módja a munkanélküliségnek és a szociális növekedésnek, akkor el, akkor lesújtó a helyzet. A fiatalok számára gyakorlatilag már nincs is pozitív jövőkép. Arról nem beszélt, hogy a megszorítási politikát föl kéne függeszteni. Pedig ez vezetett ezekhez az eredményekhez. Mit szeretne te, mit tervez elérni, mit szeretne elérni, hogy lehet a foglalkoztatási piacot életképessé tenni. Az eddig intézkedések nem voltak eredményesek. Az európai szemeszter olyan szakpolitikákra teszi a hangsúlyt, amely a szociális textúrának tesz nagyon rosszat. Említette a munkavállalók biztonságát és egészségét. A megszorítási politika per definíció nem ahhoz vezet, hogy pontosan ezek a feltételek fognak ne, pontosan ezek a feltételek nem fognak teljesülni. Ennek az lenne a módja, hogyha a szociális dialógust, szociális párbeszédet helyeznénk előtérbe, hogyha arra helyeznénk a hangsúlyt. Mit tesz azért, hogy igazi szociális párbeszéd alakuljon ki a tagállamokban, ahol igazi eredmények is vannak? Elnök, köszönöm. Jean Lambert következik, a zöldek Thank you, President. Köszönöm szépen. Elnök asszonya, köszönöm szépen a miniszter úrnak a bemutatót, beszámolót. Nagyon örülök, hogy a munkahelyek minőségéről beszélt. Talán, hogyha beszélne arról, hogy ezek a munkahelyek honnan merülnek majd fel, ezek zöld munkahelyek lesznek-e, forráshatékony munkahelyek, az alacsony szénkibocsátású gazdaságból adódó munkahelyek. Aztán beszélt a biztonsági stratégiáról, illetve a megelőzés kérdéséről. Vannak-e itt bizonyos konkrét javaslatok arra vonatkozóan, hogy a a munka helyek, amelyek most már egyre inkább atipikusak, itt ezekre a tréning hogyan valósul meg, és itt a biztonság hogyan garantálható. Végül pedig a befogadó és fenntartható munkaerőpiacot tekintve el kell mondanom, hogy vannak tagállamok, ahol megosztás van a munkaerőpiacon a magasan képzett, jól fizetett munkahelyek és a rossz, rosszul képzett és rosszul fizetett munkahelyek között pedig van egy hatalmas nagy eh, hézag, egyre kevesebb a közepes, hogy mondjam, közepes munkahely. Hogyan lehet biztosítani azt, hogy az emberek ne ragadjanak bele ebben rosszul fizetett, rosszul képzett munkahelyi struktúrába, hanem feljebb tudjanak lépni? Köszönöm szépen. Az utolsó húszászóló Ágia asszony az EFTD részéről. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm én is a miniszter urat. Itt a lett elnökség elején sok szerencsét, jó munkát kívánok. Remélem, hogy sokkal jobb eredmények, eredményt érnek majd el, mint amit az olasz elnökség tudott felmutatni. Sajnálatos lenne, hogyha még hat hónapot elvesztegetnénk Európában. Nos, a strukturális reformokról beszélt, biztos abban, hogy erre van szükség? Látván Görögország példáját, illetve elég egyéb országok példáját, úgy vélem, hogy nem feltétlenül így van ez ön szerint. Tényleg ez a legjobb módja annak, hogy a jelenlegi stagnáló helyzetből valahogyan kilépjünk? a munkaerő a foglalkoztatás gyakorlatilag nem mozdul, stagnál, hihetetlenül magas a munkanerőség iráta. Említette az inkluzív résztvétel. Kérdésem, hogy a szociális védelmi szakpolitika miben merül ki, hogyan lehet védeni a munkavállalókat hogyan lehet védeni azoknak, azokat, akiknek nincs munkája. A minimum bérre gondolok. Olaszországban ezt mi állampolgári jövedelemnek hívjuk. Még egy dolog. Az EURES projektről is beszélt. Ma ez úgy tűnik, hogy nagyon sok hiányjal rendelkezik nincs sok információ róla. Az erről szóló kommunikáció nem jó, nem jó színvonalú. Sok a kérdés, és úgy tűnik, hogy nem elég, nincs ez túl jól megszervezve. Ön szerint ez valóban lehetőség, nem csupán kényszer, hiszen nagyon sok olyan tagállam van, ahol olyan magas a munkanélküliség, hogy a fiataloknak az egyetlen esélye, hogy kivándorolnak. Sokszor olyan munkahelyet is elvállalnak, ahol semmiféle garanciát nem élveznek. Köszönöm. Thank you. Well, this is the... Köszönöm szépen. Ez volt a kérdések első köre. Most pedig Nagy figyelemmel várjuk a válaszokat ezekre az első kérdésekre. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a kérdéseket, kiváló kérdéseket kaptam, megpróbálom ezeket összefoglalni és válaszolni. Először is az ifjúság foglalkoztatás és ifjúsági garancia témájában. Ahogy az előző, ahogy a bevezetőmben már mondtam, az ifjúsági foglalkoztatási program aktív fázisban van, most indul. Ez azt jelenti, hogy minden tagállam benyújtotta a terveit. Ezek a tervek nagyon különböznek egymástól, és elmondhatom, hogy Lettországban például az ifjúsági garancia ki 29 éves korig bezárólag érvényes az fiatalokra, tehát a 25-29 éves csoportot is lefedi. Azt gondolom, hogy ez hasonló helyzet a többi tagállamhoz. Aztán elemeztük a helyzetet a betöltetlen munkahelyek tekintetében. Ezért fontos hangsúlyozni annak szükségességét, hogy alaposan elemezzük a rendelkezésre álló bennem töltött munkahelyeket, és ami a minőségi munkahelyeket illeti, természetesen a globalizáció hatását is figyelembe kell vennünk. Ami a, azt illeti, eh, hogy nem ugyanaz azok a munkahelyek betöltetlenek, amely eh, képesítéssel rendelkeznek az emberek. Itt nagy figyelmet kell fordítani a Jures eh, rendeletre. A tanács ezt elfogadta, úgyhogy a következő lépés az lesz, hogy az Európai Parlamenttel is sikerüljön megegyezni, hogy előre tudjunk lépni ezen a területen. Teljesen egyetértek azzal, ami elhangzott, hogy a fiatalok ugye főiskolá, középiskolába, egyetemre járnak, ez az egyik lehetőség, de kész-e a munka világába belépni valaki olyan, aki csak iskolai képesítéssel rendelkezik? Nagyon fontos lenne, hogy ezek a fiatalok gyakorlati képesítéseket is szerezzenek, mert enélkül nem igazán készek a munkaerőpiacon fellépni, döntéseket hozni. Ez azt jelenti, hogy gyakorlati képesítések, képességek megszerzését kell E, támogatnunk. Azt hiszem, hogy az ifjúsági garancia erre egy nagyon jó lehetőség. Aztán voltak itt kérdések a bér dömpinggel kapcsolatban. Hangsúlyozzuk a fenntarthatóságot, a befogadó e, munkaerőpiacot. Ez mind azért fontos, mert véleményünk szerint a munkaerőpiacoknak úgy kell működniük, hogy tehát jobban kell működniük általában az Európai Unióban. Összességében tehát meg kell oldanunk ezeket a problémát. Az egyik probléma a be nem jelentett munka. Ezen dolgozunk, a be nem jelentett munkával szemben ez egy nagyon fontos lépés, hogy a megoldás, hogy közelebb kerüljünk, hogyha általánosságban megnézzük az Európai Unió helyzetét, megnézzük azt, hogy mi történik a különböző programokban, adó elkerülési formák, lehetőségek, ezek is részét képezik a be nem jelentett munkavállalásnak és a be nem jelentett jövedelemnek, mert ezt nem ez nem alul merülnek fel, hanem fölül, e, ez a piramis rendszer. Tehát felülről lefele ható megközelítésre van szükség, hogy ne engedjük meg, hogy ez a szürke zóna létezzen. Természetesen nagyon fontos az együttműködés a foglalkoztatási szolgálatok, a munkak ügynökségek és egyéb hatóságok között, hogy elkerüljük ezt a helyzetet. Aztán a fogyatékkal élők helyzete. Ahogy említettem, megfelelő lendületet kell biztosítanunk ennek a kérdésnek is, ezért magas szintű konferenciát tervezünk a fogyatékkal élők problémájának megvilágítására. Ezt a kérdést már a miniszterekkel, kollégákkal megvitattam, és különböző akadályokat felvetettünk, hogy milyen akadályok merülnek fel a munkaerőpiacon, hogyan tudjuk az integrációt biztosítani a munkaerőpiacon és általában a társadalomban. Ahogy már említettem a következtetésekben, amely következtetések az egészségre és a munkahely biztonságra vonatkoznak. Ezeket a következtetéseket szeretnénk mindenképpen továbbvinni. Ezzel már dolgozunk, és a márciusi EBSCO találkozón és a júniusi találkozón napirendre fogjuk tűzni. Ami az európai szemesztert és a foglalkoztatási iránymutatásokat illeti, Természetesen az elnökség prioritása az, hogy biztosítsuk, hogy zöggenőmentesen folynak a, folyanak a dolgok magas, jó minőségben, magas szinten, azonban elég idő kell, hogy legyen arra is, hogy egyeztessünk például a szociális partnerekkel, természetesen az Európai Parlamentet is bevonva. Hogy így képesek legyünk biztosítani azt, hogy a szemeszter zökkenőmentesen folyik, és jó minőségű eredményeket hoz. Várom az önök szakbizottságának véleményét, hozzájárulását, és ez mind nagyon fontos lesz ahhoz, hogy előre lépjünk ezen a területen. Vēl bija jautājumi. Aztán felmerültek kérdések a prioritásainkkal kapcsolatban. A, az életképes munkahelyek, illetve hogyan lehet biztosítani azt, hogy a munkahelyek, amelyeket teremtettünk, ezek jó minőségűek legyenek, fenntarthatók legyenek, hosszú távra tervezettek, Különböző ágazati kérdések is felvetődnek itt, bár én nem gondolom, hogy a külön ágazatokra ki kellene térni, vagy külön ágazatokról kellene beszélni. Készült egy tanulmány arról, hogy mi le, milyen beruházásokra lehet szükség, és hogyan lehet jobb munkahelyeket teremteni. Ennek az eredménye január végén, február elején születik meg, és a márciusi EBSCO csúcs találkozón szeretnék majd ezt napirendre tűzni, talán a júniusin is. A fenntartható munkahelyek kérdését már megválaszoltam, ami a forrásokat illeti. A Juncker terv forrásai olyan elegendőek-e? Azt hiszem, hogy a rendelkezésre álló forrásokat össze kell vonni. Az Európai Szociális Alapról van itt szó, az új Juncker tervről, az elnökség ezen dolgozik, úgyhogy az év első felében már megoldásra is jutunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan fog működni ez a terv. Természetesen hangsúlyozni kell azt, hogy ez, ez, ez hosszú távú beruházási terv, amely jó minőségű munkahelyek megteremtését célozza. Aztán a megszorítási politikával és ennek a munkahelyekre való hatásával kapcsolatos kérdéseket is kaptam. Hadd mondjam el, hogy minden tagállam maga dönti el, hogy mi a legjobb a gazdasága számára, és hogyan tud minél hamarabb kilábalni a válságból. De ahogy említettem már tegnap is, ugye azt mondtuk, hogy dolgozunk a következtetéseken, a öregségi nyugdíjakban meglévő nem közötti hézag ellen és küzdeni kell. Ez a hézag, vagy ez a különbség akár 37%-ot is kitehet. Mindenképpen szükséges, hogy megoldásokat találjunk, hogyha valaki ezzel a problémával kell, hogy szembenézzen, akkor fontos, hogy erre reagáljunk. A lett elnökség fogja az EBSCO június és sus találkozóján a következtetéseit előkészíteni. Az egész ugye munka és magánélet össze egyeztethetőségi témáját meg kell vizsgálni, a nők helyzetét, a kisgyerekes anyukák helyzetét, vagy a család idősebb tagjait, vagy más tagjait ápoló nők helyzetét. Ezeket a különbségeket a nyugdíjban mindenképpen meg kell szüntetni. Úgyhogy, ahogy mondtam, a következtetéseken dolgozunk, és azt reméljük, hogy a tagállamok egyetértenek a végkövetkeztetéseink, a következtetéseinkkel, és ezeket el tudjuk fogadni júniusban. Úgyhogy a munka, magánélet és nyugdíj háromszögét még öm, elemezzük. Ami a szociális párbeszédet illeti, Említettem már, hogy nagy figyelmet fordítunk a szociális párbeszédre. Véleményem szerint ez nagyon fontos, ez az oka annak, hogy miért terveztünk három oldalú csúcs találkozót, illetve három tripartid csúcs találkozót annak érdekében, hogy minden érintett fél partner problémáját felvetve próbáljunk megoldásra jutni. Nagyon jó, hogy az új elnökség, az új bizottság alelnöke együttműködik bennünk a, velünk a szociális párbeszéd témájában és a szociális partnerekkel való egyeztetés témájában. Ez még magasabb szintre fogja emelni a szociális kérdéseket, az alelnök azt ígérte, hogy az Európai Parlamentet is tájékoztatja majd a munka a munka területén tett előrelépésről. Ez nagyon fontos a vívmányokat tekintve. Az informális EFSZKO csúcs találkozott, és hagyd említsem, erre a szociális partnereket is meg fogjuk hívni, hogy a véleményüket elmondják. Lettországban a szociális partnerek magas szintű nemzetközi konferenciát szerveznek mindenféle fontos foglalkoztatási kérdések kapcsolatban és a szegénység elleni harccal kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen, igyekeztem minden kérdést megválaszolni, hogyha valami kimaradt, akkor írásban ki tudok térni rá. Köszönöm. Köszönöm szépen, de lesz még kérdés, és lesz még lehetőség arra, hogy kérdéseket tegyenek fel, és utána várjuk a válaszait. Szót adok Vilja Blinki a csúcsavasszonynak adok szót először. Köszönöm szépen. Köszönöm miniszter úrnak a részvételt az ülésünkön. Már tegnap is sok sikert kívántam az elnökségük idejére. Ez az első lett elnökség. Nem könnyű ez, de nagyon bízunk abban, hogy sikeresek lesznek. Most pedig a kérdésem következik. Hogyan tudják, kívánják biztosítani, hogy a bizottság javaslatának megtárgyalása során, itt most a beruházási tervről beszélek. A szociális politikát és az egészségügyet is jobban figyelembe vegyék, hogy a miniszterek is részt vegyenek ebben. Hogyan kívánják biztosítani, hogy ezek a beruházások valóban munkahelyeket teremtsenek, foglalkoztatás barát beruházások legyenek, és figyelembe vegyék a szociális kérdéseket is és hogy a beruházásoknál a szociális területre gyakorolt hatást is figyelembe vegyék. Egy másik kérdés eh, az EU államokban az intézmények lebontása, a bürokrácia csökkentése milyen eh, intézkedéseket terveznek be ezen a területen? Ugye itt eh, arról van szó, hogy intézményesítettük a védelmet, és hogyan kívánnak strukturális reformokat végrehajtani adott esetben, hogyan kívánják biztosítani, hogy ezen a területen alternatív intézkedéseket, közös intézkedéseket tudjunk elfogadni. Krisztenten, Úle Krisztenten. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy bemutatta a munkaprogramját. Nagyon örülök annak, amit elmondott a munkahelyi biztonság és egészség témájában. Ez egy fontos dolog, és jó dolog, hogy ezt nem költségtényezőként kívánják figyelembe venni, hanem beruházásként e, a munkahelyi minőségébe ruháznak be ezen keresztül. Ez egy vállalat mérlegében egy pluszt jelente, ugye, hiszen nem betegednek meg, olyan sűrűn nem történik olyan sűrű bales, sűrűn baleset egy munkahelyen, és tudjuk, hogy az Európai Bizottság a szociális párbeszédet is fontosnak tartja a partnerek között, és van egy megállapodás a fodrászok körében, a fodrászok körében a szociális megállapodásokról, kollektív szerződésekről. Itt azt mondják, nem el akarjuk kerülni a túl monoton munkát, itt vegy, vegyszereket is használnak, stb. stb. És ezt a megállapodást gyakorlatilag a tanács blokkolja, pedig náluk pattog a labda, mert egyes tagállamok nem szeretnének itt beruházást eszközölni. Van-e elképzelés hogy ezt újraindítsák? Most pedig szót adok Tatjana Zsdanuka asszonynak a zöldek részéről. Köszönöm szépen. Sok sikert kívánok én is önnek a következő hat hónapra. Önök eh, a vezetői ez alatt az idő alatt eh, az EU tanácsának, de ami aggaszt, az a következő. Megnéztem az önök programját, a menetrendjét, a egészségvédelem, munkahelyek, stb. szociális programok. És a jogalkotói területen nem tudom, hogy eléggé ambíciózus. Itt van ez a horizontális irányelv a, az egyenlő esélyek ügyében, de, és nem látom az önök programjában, hogy ezen kívánjának foglalkozni. Idézem a programját, hogy fog, tovább folytatjuk a munkát azon a javaslaton, amely az egyenlő esélyekkel foglalkozik, stb. stb. De a kérdésem az, hogy eh, a javaslat már megvan, miért, eh, hogyan kívánnak saját kezdeményezésekkel előállni, hogyan kívánják ezt az ügyet jobban előre lendíteni. Ez az első kérdésem. A második kérdésem, nem látom a programjukban, és ez meglep, azt a fontos pontot, hogy nem említik a nemzeti kisebbségeket, a nyelvi kisebbségeket, és fai kisebbség, stb. Tehát itt a diszkrimináció mentesség nem kellő módon merül fel. Ez csak nem került be valami miatt ebbe az anyagba, vagy valamilyen célral, konkrét célral nem szerepeltítik ezt. Aztán egy fontos ügy számunkra Lettországban a be nem jelentett munka. Valamennyien tudjuk, hogy a polgáraink, akik az Egyesült Királyságban, Írországban dolgoznak, igenis szenvednek attól, hogy nincsen szociális garancia, és itt ilyenre szükség lenne és azt gondolom, hogy jó lenne ezen a területen haladást elérni és megoldásokat keresni, mindenek az jogorvoslati szinten. Köszönöm, akkor most megadom a lehetőséget, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen a kérdéseket. A foglalkoztatással kezdem, és a beruházási tervvel. ezek összefüggenek ezek a dolgok. Pillanatilag az a helyzet az EU-ban, hogy most lábalunk ki a válságból éppen, és szükség van beruházásokra. És eh, hiszen így javulhat csak a munkaerőpiac helyzete. Már említettem, hogy fontos, hogyan tudjuk a beruházásokat a legjobban hasznosítani. Eh, említettem egy kutatást és egy felmérést eh, amely azt vizsgálja, hogy milyen minőségű munkahelyek teremtődnek, és az ágazatokat is vizsgáljuk, hol lehet jó minőségű munkahelyeket teremteni. A kutatást éppen most folytatják egyébként, és az elnökségünk alatt erre úgy tekintünk, mint egy horizontális téma, egy átfogó téma. A helyes egyesúlyt kell teremteni egyébként a szociális politika és a gazdaság igényei között mikrogazdasági körülményeket is figyelembe kell vennünk. Ezt a miniszteri szinten, a tanács szinten is megkívánjuk tárgyalni mindenképpen. Abban bízom, és sőt, biztos vagyok abban, hogy megtaláljuk a helyes egyensúlyt. A következő kérdés a deinstitucionalizáció, vagyis a bürokrácia leépítése a szociális politikában. Az elmúlt években ez egy fontos témaként merült fel. És eh, itt egy eh, eszmecserét szeretnénk eh, kezdeményezni. Itt ezt el is mondtam a bevezetőben, a társadalom biztosítási rendszerek területén fontos, hogy itt lépéseket tegyünk, de ehhez számos szakértő bevonására kerüljön sor, hogy a legjobb megoldásokat meg kell vizsgálnunk, hogy mi is ide jussunk Nyilvánvalóan szükség van arra, hogy integráljuk az érintetteket a társadalomba egy új területen is, és és nagyon keményen kell dolgoznunk ezen a területen, beszélnem kell a gyerekekről külön, hiszen gyakran túl sok intézmény foglalkozik velük, és igazából nem tartoznak egy helyre se és itt ez egy rendkívül fontos téma. És folytatjuk a vitát. Reméljük önök is hozzá tudnak járulni megfelelő javaslatokkal ahhoz, hogy a megoldásokat megtaláljuk. Egyelőre fel kell menni a legjobb megoldásokat, és így tudunk megoldásokat találni szerintem. Azt gondolom, hogy sok jó példát láttuk már eddig is, ezeket kell összhangba hozni. Ezért van szükség a konferenciára, amit említettem, és a szakértők véleményét kell meghallgatni a legjobb megoldásokról. Ja, um, darba aizsardzība. Uh, akkor pedig az egészség és munkai egészség és biztonság, amit említette. Külön hangsúlyoztuk ezt a területet, a munkahelyi egészséget és biztonságot. Én is sohasem beszéltem a bevezetőmben erről. Javítani tudjuk egyébként az üzleti lehetőséget is ezáltal, például a termelékenységet ezt mondtuk. Összességében a társadalomnak ez egy rendkívül hasznos dolog, és beszélnünk kell még az anyasági szabadságról is, és erre az időszakra is egy garantált jövedelmet szeretnénk biztosítani, és garantált munkahelyet, ha visszatérnek az anyasági szabadságról. Ezek nagyon fontos dolgok, és horizontális ügyek, mindent érintenek szinte, és nagyon átfogó megközelítést kell alkalmaznunk, és számos területen kell, ha megoldást keresünk, ezt figyelembe vennünk. És erre itt szükség van a szociális partnerek bevonására is. Ez nélkülük nem megy. Ezért van szükség, hogy a legmagasabb szinten foglalkozunk ezzel, és megfelelő nyomatékunt adjunk ezáltal. Aztán külön említette konkrétan a fodrászok megállapodását, ami a bizottságot, Európai Bizottságot illeti, vizsgálják a javaslatot, még nincsen végleges javaslat és arra várunk, hogy egy új javaslat találjon elő az Európai Bizottság. Lépjünk tovább. Zdanoka asszony beszélt a diszkrimináció mentesség fontosságáról, és itt az Európai Bizottság aktívan dolgozik, a tagállamok szintjén is eszmecserékre kerül sor, és hát itt beszéltünk még a be nem jelentett munkáról, erre, itt, ezzel ellen fel kell lépnünk mindenképpen, ez egy nagyon fontos téma a mi szemünkben. A be nem jelentett munka, ez nagyon sok területen jár számos mellékhatással. Méghozzá káros hatással, csalás, adóelkerülés, említhetnénk továbbiakat is, és számos más területet is érint. Ezért van szükség az említett platformra. A kötelezettséget vállaltak az aktív részét erre egyébként a tagállamok is, és hatákon átnyúló megoldásra van szükség, ha fel akarunk lépni. Köszönöm szépen. Maria Hajlatvíz. Tisztelt miniszter úr! tudomásul vettem, hogy ön elkötelezte magát, hogy a minőségű munkahelyekért próbál megtenni valamit az EU-ban. A frakcióm számára ez prioritás önnek komoly eszközei vannak, hogy ezt megtegye. A két az Európa 2020-as stratégia, a beruházási csomag, a foglalkoztatási útmutatás. Kérdezem, hogy kíván-e konkrét célokat megfogalmazni azért, hogy csökkentse a fiatalok munkanélküliségét, és hogy csökkentse a alacsonyan fizetett munkások számát. Hogyha elkötelezi magát a célkötőzések mellett, a szociális eredménytáblával, illetve az útmutatásokkal azt hiszem, hogy igazi változást hozhatunk létre Európában. Sean Simon következik, mondja az elnök. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm miniszter úr a bemutatóját, beszámolóját. Nagyon szép elképzelései vannak. a, a mai napon van egy vendég csapat itt, egy látogatói csoport, a úgynevezett svéd derogációról szeretnének beszélni a szakszervezeti képviselők. Olyan emberek jöttek ide, akik nagy multinacionális cégeknél dolgoznak, például Marks Spencernél, de valójában ügynökségek adják nekik, ügynökségekkel állnak munkaszerződésben, gyakorlatilag semmilyen joguk nincsen, nem tudom, hogy <clears throat> ezzel kíván-e foglalkozni. Hónapok, évek óta várnak ezek az emberek a probléma megoldására. Sanders képviselő, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, miniszter úr. Megköszönöm az előadását. Az ön észrevételeinek, javaslatának a legnagyobb részével egyet tudunk érteni. Egy dolgot szeretnék kiemelni, miniszter úr. Üdvözlöm, hogy az EURES projektet előre kívánja vinni. Lehet, hogy azért van ez így, mert határvidékből, határvidékről származom, de szerintem nagyon fontos a mobilitás, nem csak a kényszer mobilitás, hanem a választott mobilitás is nagyon fontos. Ez megoldhatja a foglalkoztatási problémákat. Hadd emeljek ki két dolgot, és egy kérdést is szeretnék föltenni. Szeretném, hogyha az EURES platformokat kifejleszteni a határvidékeken is, itt azt hiszem, hogy nagyon sokat tennivaló. Elzászban, ugye ott van Németország a határ túloldalán, ott nincs elég, munka, ott nincs elég munkavállaló, nálunk pedig a másik oldalon munkanélküliség van. Ezt lehetne így megoldani, több ezer, vagy több száz, többen kell, hogy folyamatosan mozgásban legyenek, több száz kilométer tesznek meg ezek az emberek. A másik dolog pedig a képzés. Tudom, hogy a következő napi rend alatt ezzel még foglalkozunk. Tehát nem tudom, hogy a tanács mit tesz majd az Eureszel kapcsolatban, tudom, hogy együtt fognak működni a parlamenttel. Össze tudná foglalni néhány pontban, hogy mik azok a pontok, vagy mik azok a dolgok, amelyek megváltoztathatnák a helyzetet, mi az, ami igazán gondot jelent. Jā, <clears throat> par ilgtermiņa bezdarba, par to. A hosszú távú munkanélküliség problémájával kezdeném, hogyan lehet ez ellen tenni valamit. Korábban is utaltam arra, hogy nagyon nagyok a különbségek Európa szerte. Ha megnézzük a munkanélküliek számát, akkor a munkanélkülieknek a fele hosszú távon munkanélküli. Ezt a problémát mi hamarabb meg kell oldani. Említettem, hogy különbség van a fogyatékkal élők és a nem fogyatékkal élők között. Itt is a foglalkoztatási ráta télen kettő, két kategória közötti különbség 20%. És ott vannak a fiatalok. Az ő hosszú távon munkanélküliségi problémájukat is meg kell oldani. Elképzelhető, hogy a lett elnökség második felében fog a bizottság előállni konkrét javaslatokkal a hosszú távú munkanélküliségre vonatkozóan. Ez nagyon fontos téma a bizottság számára is, az elnökség számára is, tehát amint megszületik a bizottsági anyag erről a kérdésről, a hosszú távon működőségről, teszünk majd valamit. Eures. Gondok vannak vele valóban. Decemberben a tanács megegyezett az Eures rendeletben. Most a parlamenttel kell egyeztetni, hogy előre mozduljunk valahogyan, és ez kiváló lehetőség, hogy valahogyan mobilizáljuk, vagy aktiváljuk a munkanélküliséget, a munkanélkülieket. A betöltetlen állásokat kell párosítani azokkal a munkanélküliekkel, akik állást keresnek. Hogyha működőképes lenne ez a program, akkor ez kézzelfogható eredményekhez vezethetne. És akkor nőne a foglalkoztatottak száma. Véleményem szerint a tanács és a parlament álláspontja nem lesz majd különböző, minden előfeltétele megvan annak, hogy ezt majd ha eljön az ideje, akkor elfogadjuk. Még egy kérdést kaptam a rövid távú munkával kapcsolatban, bármelyik ágazatban, függetlenül attól, hogy adórendszerről, vagy a foglalkoztatási piacról van szó. Szóval, tehát minden egyes ágazatban föl kell lépni az illegalitás ellen, nem engedhetjük meg az embereknek, hogy ne tartsák tiszteletben a törvényeket, illetve nem szabad kihasználni a törvények hiányát sem. Ezért nagyon fontos az, hogy minden szabályt betartsunk köszönöm, hogy az előbb még nagyon sok kérdésünk van, nem tudom, hogy mit csináljuk az idővel. Morvai Krisztina következik. Parancsoljon. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogyha valaki, aki nem ismeri az Európai Unió valóságát, önt hallgatja, akkor úgy érzi, hogy itt alapvetően azért minden rendben van, és hogy nincsenek különböző problémák az Európai Unió centrumában és a perifériáján. Ön is, én is, periféria országokból jövünk, ahol sokkal nyomorúságosabb helyzetben vannak a munkavállalók is, az emberek általában, és elvárják a periféria országok állampolgárai a lett elnökségtől azt, hogy erről szóljanak. Különös tekintettel arra, hogy jelszavukként az őszintességet választották Szeretném, hogyha őszintén válaszolna például arra a kérés, kérdésre, hogy hogy, hogy a lett elnökség olyan elkötelezett híve ennek az EURES projektnek, aminek a lényege a munkavállalói mobilitásnak a növelése, a munkavállalók szabad áramlása. Mit jelentett az ön országa számára? Nem jelentette véletlenül olyan fajta agyelszívást, amit az én országomnak, Magyarországnak jelentett, illetőleg a munkaerőnek a kényszerből való elvándorlását, és azt, hogy például az egészségügyben ott tartunk, hogy bizonyos kórházak már nem tudják a tevékenységüket ellátni, mert az összes ápoló, illetőleg szakszemélyzet eltávozott külföldre, mert hogy képtelenek megélni abból a fizetésből, amit ezek a e, szegényebb országok ugye adni tudnak. Hasonlóképpen az orvosok, és így tovább. Ez az ön e, országában e, nem probléma, miniszter úr. Lassan már el kellene beszélni, kezdeni beszélgetni arról, hogy tulajdonképpen ez a, e, ezek a szabadságok, amik a, a belső piacnak és az egész Európai Uniónak az alapját adják, mit jelentett a mi országaink számára. Úgy tűnik, hogy a munkaerő szabad áramlása egy irányba történik, a tőke szabad áramlása szintén egy irányba, de fordított irányba. Kíváncsi lennék, hogy például Lettországból hány befektető ment Nyugat-Európába, és mekkora összegeket fektettek ott be, és hogyan gyümölcsöztették az Európai Uniónak a lehetőségeit területeit. Miért mennek el a munkaerő, a munkavállalók a mi országainkból? Azért, mert olyan alacsonyak a jövedelmek. Nem gondolja azt, hogy ezen kellene változtatni, és nem a mobilitást kellene erőltetni, hanem a kohéziót, illetőleg olyan jogszabályt kellene hozni az Európai Unión belül, hogy ugyanazon munkaadó, például egy német vagy francia cég, ne alkalmazhasson szélsőségesen különböző szélsőségesen különböző munkabért az állampolgárságtól függően a centrum, illetőleg a periféria országaiban lévő telephelyein. Köszönöm szépen. Thank you. Uh, Köszönöm szépen, Gion Balasz következő. Not, uh... Köszönöm, elnök asszony. Hallgatván a vitát és a miniszter úr véleményét, felmerül bennem egy kérdés. Látható, hogy jelenleg kicsit máshogy kívánunk eljárni a gazdaságban, gondolok a beruházási csomagra, illetve a monetáris, a monetáris politikára is, a, gazdas, a költségvetési rugalmasságra, ezt a bizottság jelentette be. Látható, hogy most egy kicsit megváltoztak a gazdasági körülmények, de a szociális dimenzióban úgy tűnik, hogy ott viszont nem változott semmi. Nem lehet azt elérni, hogy a két dolgot párhuzamosan végezzük? Egy igazi szociális közvitára van szükség. A bizottságnak, a parlamentnek, a szociális partnereknek egy igazi vitát kéne lefolytatni a helyzetről, és két-három kérdés mindenképpen meg kéne tárgyalni. Az első, a munkavállalók közötti egyenlőség a mobilitás területén. A kihelyezett dolgozókról gondolok. Vajon most a beruházási csomaggal nem merül -e fel nagyobb hangsúly ez a kérdés? Második téma, és azt hiszem ön is így gondolja, a be nem jelentett munka, a fekete munka, ez ellen föl kell venni a harcot ez folyik ez a harc, de valójában mik a célkitűzések? Jó lenne, hogyha ezzel kapcsolatban útmutatást adna nekünk, kíváncsiak vagyunk a véleményt. És ugyanez a helyzet az adóelkerüléssel harmadik téma. Mindenki azt mondja, hogy strukturális reformokra van szükség. Ez francia azt jelenti, hogy a rendszereket kell reformálni. de sokszor ez liberális reformokat jelent, tehát rugalmassá kell tenni a különböző rendszereket. Ez vonatkozik arra, hogy harmonizálni kell a foglalkoztatási piacot, a képzési piacot, stb. stb. Elnök, köszönöm. Még hatan heten jelentkeztek, kérdést kívánnak föltenni. Kérem, hogy nagyon röviden válaszoljon, és akkor talán be tudjuk időben fejezni. Parancsoljon, kérem, válaszoljon feltett kérdés. János pirmām kārtām e, viena no Eiropas pilsoņu pamatiesībām, manu... Köszönöm szépen. Az Európai Uniós polgárok egyik alapjoga, a szabad mozgás joga. Bármelyik, bármilyen személy, aki szeretne munkát vállalni, ezt szabadon teheti az Európai Unió bármelyik tagállamában. Lehet, hogy a kelet-európai országok helyzet egy kicsit eltér a többi országétól, de én megéltem azért, én éltem azért a vasfüggöny mögött is, amikor nem lehetett utazni sehova. Én úgy gondolom tehát, hogy ez egy alapjog, hogy az ember utazhat, a szabad mozgás joga mindenképpen védendő, megtartandó. Ez egy alapvető jog, hogy az ember megválaszthatja, hogy hol, lak, hol él és hol dolgozik. Nézzük az EURES-t. A parlamenttel nagyon fontos az, hogy megtörténjen a megfelelő együttműködés, de ez nem csak egyirányú utat tesz lehetővé, hogyha az EURES megfelelően működik, hanem bármilyen irányban, akár vissza is térhet az országába az, aki azt korábban elhagyta. Juncker beruházási csomagját is említették, hogyan fogjuk ezt kezelni. Miniszterelnökünk úgy nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy elkötelezettek vagyunk az irányban, hogy munkálkodjunk ezen, tehát a fél év elteltével az lett elnökség végén egyértelművé kell tenni a különböző kritériumokat, és természetesen szociális dimenzió is van ennek a, term- ennek a termek, ennek a csomagnak, a foglalkoztathatóság, egyéb célkitűzések, és minden olyan megvan ebben a tervben, amelyek minden olyan szempont is, amely egyébként a két, az Európa 2020-as tervben benne van. Úgy gondolom, hogy a foglalkoztathatóság nem csak minket foglalkoztat, hanem minden egyes tagállamot. Ugyanez vonatkozik a bennem jelentett munkára is, mi is megteszünk mindent, amit tehetünk az, a jelenség megfékezésére. számos olyan dolog van, amit persze felül kell vizsgálni, mi a helyzet a beruházásokkal, a beruházások vajon eléggé eredményesek, -e, eléggé célzottak-e. De az ifjúsági garancia például azt is szolgálja, hogy fölkészítsük a fiatalokat, hogy megfelelően helyt tudjanak állni a munkaerőpiacon. De ez nem csak a mi feladatunk, hanem a bizottság és a tagállamoké is. Aztán szociális igazságosság és a Juncker terv, Juncker csomag kettőjük közötti kapcsolat. Ami a társadalmi igazságosságot illeti, nagyon fontos a szociális partnerekkel való párbeszéd. Említettem az imént, hogy egy felmérés van el, elkészülőben, hogyan lehet azt elérni, hogy a beruházások megfelelő minőségű munkahelyeket hozzanak létre. Nyilván mindezt a munkát úgy kell elvégezni, hogy együtt működünk a szociális partnerekkel. A szociális partnerekkel való együttműködés nem csak ebben a kérdésben, hanem minden egyes kérdésben nagyon fontosnak tartjuk. Az olasz elnökség elkezdett egy folyamatot, a különböző konferenciákra, az EFSCO ülésekre meghívjuk a szociális partnerek, partnereket, és egyébként mi is rendezünk egy ilyet áprilisban. strange. <laughs> Uh, I'll give the to... Köszönöm szépen. Helena Tellinek adom meg a szót a zöldek részéről. Miniszter úr, nagyon sok sikert kívánok az elnökségére. Nagyon örülök, hogy az e, e, munkahelyi egészség és biztonság témáját prioritásnak tekinti. Ezt már három éve követelem. Én ennek az Európai Stratégiának jelentéstevőjeként e, én ezt saját bőrömön tapasztaltam, ennek a fontosságát. Most olyan helyzetbe, kerül, helyzetbe kerültünk, ahol az, a világ a feje tetejére állt. Két napja az Oxfam egy jelentése azt mondja, hogy a száz leggazdagabb, a leggazdagabbak egy százaléka birtokolja a világ vagyonának felét. Ugye ez, ez az egy százalék, ez akár Európára is érvényes lehet az állam és kormányfőknek meg kell, hogy érteniük, hogy nem azért vannak a hivatalukban, hogy az 1% érdekeit képviseljék, hanem a 99%-et, őket kell segíteni. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen itt az ideje, hogy asztalra csapjunk, Innovációra, új megoldásokra van szükség, tömeges munkanélküliséggel nézünk szembe. A munkahelyteremtés nem fog egy csettintésen megvalósulni. Úgyhogy nagyon fontos, hogy válaszoljunk a, a munkanélküliek szükségleteire. Úgyhogy itt az ideje, hogy európai vitát folytassunk, a munkanélküli segély témájával kapcsolatban, ez az elsődleges dolog. A második gondolat, ami nem új, de azt szeretném, hogy most, ahol ezek az egyensúlytalanságok már robbannak, hány jelentést készült az Európai Parlamentben, az Európa Tanácsban. Hányszor mondtuk már ki, hogy nem lehet ezt a szegénységet nem lehet elfogadni, hogy bért garantálni kell, hát akkor garantáljuk végre. Azt hiszem, hogy önnek itt a lehet, lehetősége, hogy ezt megtegye. Köszönöm. Joel Melán. Joel, Joel Melán következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy eljött ide. Amikor, amikor az orvos rosszul diagnosztizál, akkor a kezelés sem helyes. Nos, az alapvető kérdéseket kell itt föltenni. Mik az okok? Mi vezetett 60 év európai politika súlyos kudarcához? Láthatjuk, hogy milyen súlyos helyzetben van az eurózóna számos országának gazdasága. Láthatjuk, hogy a szociális állam is milyen katasztrofális helyzetben van, a szociális védelem szinte nem is létezik. Egyszerű a kérdésem, miniszter úr. Az elnökség gondolta arra, hogy kritikát gyakorol, vagy önkritikát gyakorol az európai politizálással kapcsolatban, amit innen végzünk már régóta. Köszönöm szépen, már egy klubra következő. Dziękuję. Uh, Hello? Yes, okay. Thank you. Dziękuję. Panie mi. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy a lett elnökség ilyen jelentőséget tulajdonít a fogyatékkal élők problémáinak. Egy nagyon fontos szükségletre szeretném felhívni a figyelmüket. Több éve várnak a fogyatékkal élők egy dokumentumra, egy olyan európai kartára, ami a fogyatéka lélő jogairól szól. Ez számos új lehetőséget adna a fogyatéka lélőknek, jogaikat el lehetne ismertetni, de sok tagállamban ezek már létező jogok, ezt lehetne harmonizálni. Tudom, hogy ezzel kapcsolatban azért már halad a vita, tehát a tárgyalások haladnak, és elvileg idén kéne ennek megjelennie, elkészülnie. Szeretném, hogyha az elnökség foglalkozna ezzel a problémával, hiszen hogyha komolyan elkötelezik magukat, akkor annak, akkor eredményes lehet ez az egész. Köszönöm szépen! Köszönöm, mondja Weber asszony. Van egy politikai jellegű kérés, kérdésem. Én a szabad mozgás híve vagyok, el sem tudom képzelni, hogyha az EU-ban nem csak a, nem tudom elkezdeni az Európai Unióban, csak az áru és a tőke áramolhasson, a személyek szabad mozgása is rendkívül fontos. De vannak olyan politikusok, nem sok, és nem sok országban, akik úgy vélik, hogy a mobilitást korlátozni kell, és azzal érvelnek, hogy a szociális juttatások a szociális juttatások közül a legjobbat mm, kínáló országba mennek el az emberek. Sajnos valószínű, hogy egyre több ilyen érvet fogunk hallani. Kérdésem, hogy mit tesz az elnökség azért, hogy ilyen érvek ellen fölépjen, akár a tanácson belül is? Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. összefoglalva válaszolnék ezekre a kérdésekre. Nézzük, hogy hogyan lehet támogatni azokat, akik nem tudtak elhelyezkedni. A munka a megoldás arra, hogy a szegénységből valaki kiléphessen, tehát mindent meg kell tenni azért, hogy munkahelyeket hozzunk létre. Erre már többször is utaltam, hogy magas színvonalú, jó minőségű munkahelyeket kell létrehozni, és ez minden egyes tagállamnak célkitűzése. Fontosnak tartom, hogy a válság után az összes iparágban a lehető legtöbb jó minőségű munkahelyet tudjuk létrehozni, és ezzel le tudjuk csökkenteni a mostani magas munkanélküliségi, munkanélküliségi rátát, és így meg tudjuk valósítani a 2020-as stratégiát. Az elnökség és a bizottság természetesen együtt működik ebben, de a utánunk következő elnökségekkel is együtt működünk, hogy ezt a közös célt el tudjuk érni. Ez minden egyes európai számára nagyon nagy előny lenne, vagy előrelépés lenne hallottuk, hogy hallottunk egy olyan, elhangzott egy olyan kérdés, ami arra vonatkozott, hogy az emberek abba az országba vándorolnak ki, ahol a legjobbak a szociális ellátások, a lehető legjobbak a szociális juttatások. Most erre semmiféle bizonyítékunk nincsen, ezek csak érvek, állítások. Egyébként a bizottság foglalkozik a kérdéssel, és elképzelhető, hogy a lett elnökség második részében valami konkrét dokumentummal áll elő a bizottság. Remélem, hogy tényekből fog indulni ez a dokumentum, nem különböző állításokból. És úgy vélem, hogy az elnökségünk második részében kerül még elő ez a téma. Aztán fogyatékkal élők. Köszönöm a kérdést, nagy figyelmet fordítunk erre a kérdésre. Mondtam már az imént, hogy Rigában lesz egy magas szintű konferencia, és ennek a tárgya a fogyatékkal élők helyzete lesz, és hogyha a bizottság elővel egy javaslat, akkor természetesen mi is reagálunk majd erre. Elnök, köszönöm. A négy utolsó kérdést fogjuk most meghallgatni. Dominik Mártán következik. Parancsolja. Miniszter úr, üdvözlöm. Én örültem, hogy a letek vannak most soron. Ez egy kis ország, és úgy gondolom, hogy úgy gondoltam, hogy ez a kis ország képes arra, hogy majd karakán módon politizáljon az EU-ban, és jó lett volna, vagy abban reménykedtem, hogy nem ugyanolyan katasztrofális eredmény lesz ennek az elnökségnek, mint az eddigieknek. Ehelyett pedig ugyanazt hallottam, ugyanazt a litániát, mint eddig, a 2020-as stratégia, a kockázatos, a kockázattal élők magas munkanélküliség irátai, a férfiak nők közötti egyenlőség, fiatalok munkanélkülisége, és egy kicsi theory of gender is volt. Ezeket hallottam itt öntől. A, beszéltünk az EURES-ről, illetve a fekete munkáról. Az ez szerintem valójában egyfajta rabszolgákat munkált, foglalkoztató európai hálózat, nyilván a multinacionális cégek fognak ebből is hasznot húzni, illetve beszéltünk más dolgokról is, de úgy tűnt számomra, mintha nem a lett elnökség képviselője beszélne, hanem a bizottság képviselője. Mint hogy azt hallottam volna, hogy a sürgős lenne az, hogy semmi ne változzon. Akkor az a kérdésem, miniszter úr, hogy minek jött ide? Köszönöm. Gyereke kolléga. Minister Augulus, ich möchte Ihnen nochmal... Miniszter úr, sok erőt és kitartást kívánok a munkájához bátorságot is, és saját eh, maguk legyenek kezdeményezőek, az méghozzá az európai családi stratégiában. A munkahelyek biztonsága. Mi a munka valójában? Németországban pénzkereső munkáról szoktak beszélni, csak eh, a bér lévén juthatunk társadalombiztosításhoz. Ez egy generációs szerződés eh, ez a szerződés sok évtizede él nálunk, de ennek ellenére ez egy csalás valahol, becsapás, mert a gyerekeket elfelejtettük. Itt egy visszaélést látunk a törvényi előírásokkal. A gyerekek elmennek a bölcsödébe, óvodába, akkor fizetnek akár 1400 eurót Németországban. Hogyha oda-haza nevelik a gyerekeket, akkor nem kapnak pénzt ezért a szülők és mit, gond, mit hogyan vélekedik az új megoldásokról sokat beszél, de mondjuk a nevelési bért vagy fizetést, és nem arról van szó, hogy a nőket a hagyományos munkaviszony, vagy munkaviszonyba kényszerítsük, hanem egyszerűen azt akarjuk, hogy választhassanak, adjuk meg a szabad választás lehetőségét, ahol a családban folytatott munkát elismerik, és ahol igen, ezt piacihoz hasonlóan lehet értelmezni, hogyha a, valaki a munkaerőpiac mellett dönt, tehát a szabad munkaerőpiac mellett, akkor igenis el lehet valaki a bölcsödébe, az óvodába, és fizesse meg. Hogyha ez a szabad választás viszont nincs meg, akkor továbbra is szülőként hátrányban leszünk. Ez a következménye és ez legkésőbb egyébként már a nyugdíjnál kiderül majd, mert mintegy 37%-kal kevesebb nyugdíjat kapnak az ilyen emberek, az ilyen nők, és vagy még kevesebbet akár. Hogyha megnézzük, hogy pontosan utána számolunk, mi a helyzet, a, akiknek nincs gyerekük, azok csak 30%-ban keresték meg, a, azok csak saját, 30%-ban keresték meg a saját nyugdíjukat, 70%-ot mások gyerekei fizetik majd ki nekik vagyis egy ilyen nevelési jövedelmet biztosítani kellene egész Európában, és ez igazságossághoz vezet. Krasznodebszki úr, miniszter úr, szeretnék visszatérni arra a kérdést, amit magyar kollégánk tettek fel, úgy tűnt nekem, hogy minthogyha túllépett volna ön ezen, hogyha nem reagált volna. És, és több időt töltöttem talán, mint ön a vasfüggöny mögött, és nagyra becsülöm igenis a szabad mozgást az Európai Unión belül, ez a regionális fejlődéshez is hozzá tud járulni. A probléma viszont az, hogy az emberek áramlása egyirányú Miről is beszélek? Egy olyan ország szempontjából szólok most hozzá, aki végül is sikeres volt. Egy időben több mint 7 millió ember dolgozott külföldön, és vagy Európában 7 millióan dolgoznak a, nem oda-haza, és ebből 2 millió lengyel. És ezek az emberek azért mennek külföldre, mert oda-haza nem találják meg a megfelelő munkahelyet. És ezt most a szakbizottságunkban gyakran megvitatjuk. Az Európai Bizottság is foglalkozik aktívan ezzel a témával, hogy hogyan lehetne intézkedéseket hozni annak érdekében, hogy mobilizáljuk a munkaerőpiacot. De talán rá kéne mutatni a tényleges költségekre, mi, milyen költségeket okoz a migráció. És talán egy stratégiára lenne szükség, egy javaslatra lenne szükség, amely azt célozza, hogy jó lehetőségeket kínáljanak odahoz. A fiatal emberek maradjanak közép-kelet-európában, hogyha jól képzettek. Ez lenne a cél. És ezzel bizonyos feszültségeket is el tudnánk kerülni és azt is látjuk, hogy a fogadó országokban is tiltakoznak ez ellen az emberek egyébként. És Európa a nemzetekre épül, a nemzetállamokra épül, és nem lehet az Egyesült Államokkal összehasonlítani Európát, vagy Ausztráliával. A kérdésem az, hogy a lett elnökség mit kíván tenni annak érdekében, hogy képzett fiatal emberek odahaza maradjanak a saját országukban, a saját ház, hazájukban. Persze ez úgy működik csak, hogyha jó kreatív munkahelyeket tudnak biztosítani nekik, és tisztességes bért, javadalmazást, és a tovább lépés lehetőségét is persze. López úr, köszönöm szépen. Két gyors kérdésem lenne. Először is a strukturális reformokkal kapcsolatban szeretnék kérdezni valamit, a kollégám is ezt már felvetette. Ön szerint nem vetettük el a súlykot ezzel kapcsolatban? Nem metünk túl messzire? Igennel is nem lehet válaszolni. Szerintem Spanyolországban kicsit elvetettük a súlykot. A, ö, 54 nap az átlagos hossza az egyes munkaszerző, a munkaszerződéseknek általában. Ez rosszabb, mint 25 évvel ezelőtt. Ez a strukturális reform eredménye. Ön szerint mit lehet tenni? Spanyolország nem ment túl messze, vagy ön szerint mi az, amikor ezt túl messze visszük? El, elképzelhető, hogy vannak olyan vannak olyan intézkedések, amelyek jók, jók Spanyolországban, voltak olyanok is, akik azt mondták, hogy mi majd kiemelkedően fogunk teljesíteni Spanyolország Európán belül. Ez így lesz? Ön szerint? Az elnökség mit fog tenni az apasági, az, az apasági vagy az anyasági szabadsággal kapcsolatban? Az Európai Bizottságnak 2008 óta van egy javaslata ezzel kapcsolatban. Kérdésem, hogy konkrétan mit kíván ezért tenni az elnökség? Ja, paldies eh, par eh, jautājumiem. Köszönöm szépen ezeket a milyen szántó kérdéseket és érdekes észrevételeket. Az elnökség alaposan átgondolta, hogy miért ezeket a prioritásokat fogalmazzuk meg, megnéztük azt is, hogy mi aktuális, hogyan alakul az EU helyzete, milyen dinamikáról beszélhetünk, és vannak olyan prioritások, amelyeket a bizottsági prioritások miatt alakítottunk ki. Én úgy vélem, hogy mindannyiunk érdekeit szolgálják ezek, az, ezek a prioritások, illetve az a tény is, hogy harmonizáljanak a prioritások. Amit a bevezetőben említettem, a bevezetőben azt is felvázoltam, hogy ezeket a prioritásokat hogyan gondoljuk végrehajtani. Ezt bevallom, nem igazán tudom már kiegészíteni, de számítok arra, hogy az Európai Parlamenttel majd jó együttműködést fogunk kialakítani. Nézzük, nézzük most a kérdéseket. Mobilitás, hogyan le kell újraértelmezni a mobilitást, mit értünk ez alatt. Természetesen jó minőségű munkahelyekre van szükség az összes tagállamban, de ehhez beruházások kellenek és a beruházásokat úgy el is kell helyezni, minden egy, a megfelelő tagállamokban, hogy az új munkahelyek ott jöjjenek létre, ahol, ahol ezekre szükség van. El kéne írni, hogy, hogy homogén módon, hogy homogén legyen a helyzet. bija jautājums par uh, attiecībā par uh, maternitātes uh, direktívu. Tán az anyasági irányelvvel kapcsolatban is érkezett egy kérdés. Valóban, nem egyszerű, kemény dió. Az olasz elnökség is próbált új lendületet vinni az ezzel kapcsolatos tárgyalásokba, tanácsi szinten is, de a tagállamok többsége ezt nem tudta támogatni. Nagy kár. És mi is úgy véljük, hogy nem érkezett el még ennek az ideje. Még mindig nagyon eltérőek a tagállami álláspontok. Sokan gazdasági érvekkel, vagy ellenérvekkel állnak elő. Mások azt mondják, hogy nagyon eltérő a tagállami gyakorlat. Számosok miatt gondoljuk azt, hogy jelenleg most nincs esély arra, hogy megegyezen a tanács. A bizottság fél éves elgondolkodási, fél éves gondolkodási időt adott a tanácsnak, hogyha ezután sincs esélye megegyezésre, akkor új bizottsági javaslatot kapunk majd, hiszen a problémát mindenképpen meg kell oldani. Ez egy frissebb javaslat lesz majd, hogy megfelelően tudjuk kezelni ezt a problémát. A német kolléga említette, hogy hogyan, kell, hogyan kéne a szülőket támogatni a gyermekek születése után, valóban ezzel is foglalkozni kell. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm a válaszait. Mindent megtett azért, hogy az összes kérdésre válaszoljon. Mi is számítunk a megfelelő együttműködésre önökkel és ha tudunk, akkor segítséget is biztosítunk a felnökségnek, hogy igazi változásokat és eredményeket tudjon majd felmutatni az elnökség. Valóban erre van szükség. Több jó dolog kéne, és kevesebb rossz dolog. A különböző szociális konfliktusokat fel kell oldani Európában. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy ellátogatott ide hozzánk, és bizonyára találkozunk még a lett alatt. Köszönöm szépen! friends, we have an... Uh... Kedves barátaink, egy fontos, sőt, két fontos témánk van még a napi renden. A lehető leghatékonyabban kívánunk eljárni, természetesen. Az EURES kérdése, vagy az OIRES itt a munkaerő hozzáférése a mobilitáshoz és a munkaerőpiacok további integrációja a kérdés. Ez a miniszter urat is foglalkoztatta ez a kérdés, illetve mi is kérdéseket feltettünk. Becker úrnak adok szót, aki várt eddig, és most ő következik. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, a saját perspektívámból számolok be a jelenlegi státuszról, de előtt szeretnék köszönetet mondani a támo, kiváló támogatásért, amit a tanácsadóktól és a titkárságtól kaptam. Nem magától értetődő, ami ilyen mértékű szakértői tudás állt rendelkezésre, és nem csak nekem, hanem az összes érintetnek. Egyszerűen azért, mert már tárgyalunk az Európai Bizottsággal és a tanácssal is, és ezen túlmenően már találkoztunk érintett intézményekkel is, és sikerült részletekbe menő véleménycserét lebonyolítani. Két eh, árnyék előadói ülésünk is volt, igencsak konstruktív hangulatban, és bizony eh, érdekes és fontos inputokat kaptunk eddig is már. Szeretném megállapítani most röviden, úgy eh, általában, hogy miről is van szó. Azt a benyomást szereztük, hogy Európa számos régiójában nagy a munkanélküliség, és ez oda vezet, hogy a mobilitás lehet egy tényező, kiemelem egy tényező, amely segít abban, hogy több ember találjon munkát. Ezt a mobilitást szeretnénk erősíteni. Felhívom a figyelmet egy keretfeltételre, amelyen dolgozunk és amelyen gondolkodunk. Ez az, hogy Európában nagyon alacsony a munkaerő mobilitása. Miről van szó? 0,3 0,3 százaléka a munkavállalóknak megy másik országba dolgozni. Az Egyesült Államokban majdnem 20-szoros mobilitást látunk, tehát mértékét, tehát ez 6 százalékot jelentene. Persze, legyünk őszinték és vegyük komolyan önmagunkat. Nyilvánvalóan egy nyelvi téma is Európában ezzel az amerikaiak így nem szembesülnek, tehát legyünk felrek, hogyha ilyeneket mondunk. De van egy további tény is, ahol mi azt jelenti, hogy Európában van 25 millió munkanélküli, mondjuk 18 millió ebből az euróvezetben, és ezzel egyidejűleg két-három millió be nem töltött állás is van. Vagyis észszerűnek tűnik az, hogy a mobilitást erősítsük, méghozzá oly módon, hogy az összes európai hozzáférhessen ezen be nem töltött állásokhoz, és a jó ezt ebben kéne, hogy segítsen itt a téma egy OLS hálózat létrehozása tehát, és igyekeztünk hatékony, működőképes eszközt megfogalmazni, amely egyébként az ipari tanulókra és a gyakornokokra is vonatkozhat. Tehát a gyakornokok számára kiírt állásokról is szó van, és az ipari tanulói helyekről. Eddig azt mondtuk, hogy egy rendszer szerű szolgálati viszonynak kell létrejönnie, egy szabályos szolgálati viszonynak. Számos helyen megnéztük egyébként a munkaügyi irodákat, még a magán alapon működteteket is, és ez alapján van egy néhány megállapításom, amelyek a legfontosabbak. További fontok, fontos pontok is vannak, de most egyenlően azt mondom, ami a legfontosabb. Az egyik fontos dolog a munkaerőpiaci politika ide tartozik a munkaerőpiaci támogatások témája is, és ez nemzeti kompetencia kell, hogy maradjon, ez rendkívül fontos. Ezen túlmenően a főszerepet a lakóhely elvének kell játszania. És biztosítani kell, hogy az állami munkaügyi irodák és hivatalok, ahogyan ezt Európában általában ismerjük, előnyt élvezzenek, előnyös elbánásban részesüljenek. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok részéről őket kell megnevezni automatikusan tagként az AIRES hálózatban. De ehhez hozzá kell jönnie a teljesítőképes munkaerőpiaci közvetítőknek is, civil szervezeteknek, partnerként. Partnerként be kell engedni a piaci alapú szervezeteket is, és amennyiben azokat a feltételeket teljesítik, amelyeket az állami tagok is teljesítenek természetesen, akár ilyen esetben még tagok is lehetnek, nem csak partnerek. Vagyis vannak partnerek, tagok az ajresztben, de a partnerek, mint mondtam, ha a szabályokat betartják és a feltételeket teljesítik, akkor tagok lehetnek. Azt szeretnénk biztosítani, hogy a munkát keresők gyors, problémamentes hozzáférést kapjanak minden nemű munkajogi információhoz azon országban, ahol dolgozni szeretnének. Ez egy fontos platform lesz, létre kell hozni természetesen, és a bizottságnak kell ezt létrehoznia, és ez a munkajogi információkat tartalmazza teljességében a be nem töltött állások betöltését az Európai Unió állampolgáraival képzeljük el, tehát egy uniós preferenciát fenntartanánk, vagy megőriznénk. És még fontos, amit én személyesen is kifejezetten fontosnak tartok, feladat meghatározásként, mert a mai helyzetet igen hidegen negatívnak írja le az EURES ismertsége, közismertsége. Ilyen nincs. Nincs ismertsége. Egy új EURES hálózatnak széles bázison kell nyugodnia, és ismertetni kell egész Európában, hogy minden európai tudja, hogy van ilyen ehhez masszív támogatásra van szükség, méghozzá az Európai Bizottság részéről. Szerintem ez az Európai Bizottság felelőssége is egyben, de a kormányok és a tagállamok felelőssége is. Őnekik kell a saját hazájukban fellépniük, a munkaerőpiaci felelősségük keretében, tehát őnekik kell elmondaniuk, hogy van ilyen platform. Mit akartam még mondani? Az egyik példa a követelésekre, amelyeket támasztunk, az az, hogy azt akarjuk, az új AIRES hálózat és ez a platform rendszeresen értékelés tárgya legyen, hogy lássuk előnyeit, hátrányait, erősségeit, gyengeségeit, és így a problémákat gyorsan kezelni tudjuk. És igen, Zander kolléga már felhívta erre a figyelmet, amikor tárgyaltunk a lett miniszterrel itt, igenis a határmenti régiók kérdését is alaposan feldolgozzuk közösen, és kérem ehhez szóljanak hozzá, és vegyék komolyan, tulajdonítsanak ennek nagy jelentőséget. Szeretném rögzíteni, hogy mi a pillanatnyi helyzet. Az én tudásom szerint január 30-ára van a határidő kijelölve, addig lehet módosítókat tehát előterjeszteni. Azt terveztük, hogy újra találkozunk az árnyék előadókkal majd, és ez február 26-án azt jelenteni, hogy a módosítókat bemutatnánk itt a szakbizottságban, és a döntéshozatalt a szakbizottságban március 24-ére tűzzük ki. Tehát köszönöm még egyszer az árnyék előadóknak, az asszisztenseknek, nagyon hatékonyan dolgoztak és segítettek. Köszönöm a figyelmüket. Thank you, Mr. Becker. Köszönöm szépen, Becker úr. Nos, aki szót kér, kérem fogja rövidre, mivel az árnyék előadóknak is szóhoz kell jutniuk. És még van több rendi pontunk és nem is biztos, hogy le tudjuk zárni a mai este folyamán a napi rendet, akkor holnap nagyon nehéz dolgunk lesz, hogyha holnapra is maradnak pontok. Először is az árnyék előadók dióhéjban, Frontszájmú következik. Köszönöm szépen, nagyon megpróbálok röviden fogalmazni. Egyáltalán nem szeretnék kitérni általánosságban erre a jelentésre, vagy a lehetséges jövőbeli módosítókra, hanem Becker úr módosítóihoz szeretnék csupán hozzászólni. Gratulálok ezekhez a zseniális, konstruktív javaslatokhoz. Alapvetően ugye egyetért a jelentése Becker úr, 44 módosításban apró változtatásokat javasol, a közfoglalkoztatás szempontjából a delegált aktusok törlése helyes volt, egyéb pontok törlése is helyes volt, hiszen ezek rendkívül fontos pontok, és azt gondoljuk mi is, hogy a két éves szakértői jelentés, két évente történő jelentés is több, mint elégséges. Szeretnék kitérni azonban néhány pontra, ahol nem igazán értem a logikát. Az egyik a szakmai továbbképzések és a szakmai gyakorlatok kérdésében. Úgy tűnik, hogy Becker úr a, a, ugyanazt a stász, ugyanabban a státusban gondolkodna, mint, mint egy rendes munkahely, de ez nem tűnik realisztikusnak, realisztikusnak természetesen ezt ellentételezni kell az ilyen fajta gyakorlati, szakmai gyakorlati munkákat is, de ennek ellenére nem mondhatjuk azt, hogy ez ugyanolyan munka lenne státuszában, mint a teljes munkaidős munka. Aztán a tagok, partnerek a négyes cikkben ö, szerintünk itt különbségtételre van szükség, de bekerül, mintha ez összemosná. A kilences cikkben nincsenek módosítók, és nem igazán koherens a két szövegrész egymással, nem is igazán értjük ennek a logikáját, kérem ezt tisztázza bekerül. Ami a szociális partnereket illeti, nos, ez az elem teljes mértékben hiányzik, még a magyarázó jegyzetből is, a nem kormányzati szervezetek, a magánmunkáltatói szervezetek és egyebeket listázza fel ez a jegyzet, de a szociális partnerekről hallgat, elképzelhető, hogy ez csak hiba, és a határokon átnyúló partneri együttműködésekre ugyanez vonatkozik, itt legalább 20 EURES ilyen együttműködésről beszélünk, 600 ezer emberről, ez egy rendkívül fontos elem, ezt mindenképpen védeni kell, és el kell gondolkozni, és, és tükröztetni kell a szövegben, ez nem maradhat ki egyszerűen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Janát Citnán Százízia képviseletében. Köszönöm szépen. Először is, előadó úr, köszönöm ezt a rendkívül jól összeállított magas színvonalú dokumentumot, és köszönöm az ebben rejlő munkát is, nagyra értékelem a fáradozásait, és a bevezető megjegyzése is nagyon fontosak voltak, ahol kihangsúlyozta az előadó, hogy a munkaerőpiaci erőfeszítéseket mindenek előtt tagállami kompetenciában kell meghagyni. Egyetértek abban is, hogy a munkáltatói szolgáltatások közvetítőit automatikusan fel kell venni az EURES hálózatban. Nos, egy problémás pontot szeretnék megemlíteni, ez az a javaslat, hogy a nem közszolgáltatók, munkahely közvetítők, hogy ők is legyenek kötelezően az EURES tagjai. Szerintünk ez csak egy opcionális lehetőség illetve hogyha kritériumokról beszélünk, akkor, akkor egyszerűen ezt úgy kell tisztázni a jogbiztonság érdekében, hogy aki bizonyos feltételeknek megfelel, az automatikusan legyen tag, a többiek pedig nem. Tehát ezt még tovább kell gondolnunk. Nagyra értékelek egy másik témát is, amelyet szintén említett a bevezetőjében, mégpedig az, hogy ezt a portált jobban kellene reklámozni, promotálni, hiszen az emberek nem ismerik ezt eléggé. Ez az elsődleges célkitűzésünk a portálral kapcsolatban nekünk is, illetve nagyon értékelem azt a tényt is, hogy a javaslatok között szerepel az a kifejezés is, hogy clear of all barriers, tehát akadálymentes akadályokat fel kell számolni. Ugye itt több mint 80 millió emberről beszélünk az Európai Unióban, akik fogyatékossággal, fogyatékkal élnek. Egy részük látás zavaros, részük egyéb fogyatékossággal küzd, és nagyon fontos, hogy őrájuk is gondoljunk. És még egy téma, az Európai Unióban kb. 75 millió embernek alapvető olvasás, írási készségekkel kell megküzdenie, ilyen nehézségeik vannak az emberi jogi szempontból. Figyelembe kell vennünk a fogyatékkal élő emberekről szóló ENSZ egyezményt, illetve azt az Európai Uniós fogadalmunkat is, hogy csökkentjük a a mm, munkanélküliséget az Európai Unióban. E-, ebből a két szempontból is a fogyatékkal élőket figyelembe kell venni, ezért ennek a gondolatmenetnek a tükrében lesznek módosító javaslataim. Köszönöm szépen. Martina Drabajova itt van? Igen, tessék. Nem, nincs itt. De a nevében felszólalok. Ma sajnos nem tudott eljönni a kolléganő. Először is az ő nevében köszönöm az előadónak és a többi árnyék előadónak ezt a kiváló munkát. És még néhány általános megjegyzésem is lenne. A munka mobilitás javítása érdekében az Európai Uniónak az EURES hatékonyabb működésére és az online platformok hatékonyabb működésére van szükség, illetve az egyes tagállami munkaközvetítők munkájának a javítására, a képzettségek, készségek elfogadására és a nyelvi akadályok leépítésére az Európai Unióban. Aztán még van néhány konkrét megjegyzésünk is a szövegtervezethez. Kiváló az, hogy az előadó külön figyelemmel viseltetett a kommunikációs stratégia irányában az EURES kapcsán. Az EURES tagok, illetve jövőbeli partnerek, tagok szempontjából is fontos az, a tagállamokban is, hogy az állampolgárok tudnak erről a munkaközvetítő portáról, és használják is azt a parlamenti képviselők. A mi feladatunk az, hogy ezt megmagyarázzuk a munkakereső állampolgároknak. A második megjegyzése. A szakmai gyakorlat és a szakmai képzés bevonása kérdésében a kolléganő azt javasolja, hogy ezt vegyük be az EURES-be, és itt utalhatunk arra, hogy bizonyos képzési területeket ki lehet vonni, a tagállam dönthet így a hatáskörből. A lehető legnagyobb mértékben ki kell terjeszteni a szakmai gyakorlatok képzések hatáját, a lehető legtöbb szakmai gyakorlatot végző fiatalt és egyéb szemét szeretnénk bevonni ebbe a területbe. Aztán a harmadik megjegyzésem a 24-es a mm, tartózkodási alapelvvel foglalkozó módosító nem lehet prioritást adni a saját országbeli állampolgárnak egy munkahely munkahelyi állás betöltésekor minden Európai Uniós szabad mozgást élvező polgárnak ugyanolyan jogokat kell biztosítani. Aztán van még egy olyan kérdés is, mi szerint ezek a megüresedett állások egyéb államvédelmi vagy nyelvi szempontból valamilyen szinten korlátozott hozzáférést jelentenek el. Ezeket a korlátozásokat fel kell sorolni a munkahely leírásában, és végül pedig valamennyi olyan szolgáltatás, amely az EURES használatához kapcsolódik, ingyenes kell, hogy legyen. Talán a díjszabás csak a további járulékos szolgáltatások esetében lehetne elképzelni. A fogyasztó szempontjából ez nagyon fontos. A bizottsági javaslat szerintünk a szociális alapból finanszírozható, illetve a, a közfoglalkoztatási szociális innovációs alapból mi a fogyasztókat és a munkahelykeresőket nem kényszerítenénk díjfizetésére ennek a portálnak a használata kapcsán. Köszönöm szépen. Pálov Malopos következik. Nincs itt. Tomasz Mecselics következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálok másokhoz hasonlóan ehhez a munkához és a módosítókhoz is, és általánosságban a módosítókhoz gratulálok. Rövid leszek, ezért nem szeretnék minden egyes pontra kitörni, amelyel egyetértünk, számos pontban egyetértünk az előadóval, de számos pontban az előttem szólókkal is egyetértek, vagy számos kritikus megjegyzéssel egyetértek. Két módosítóra térnék rá konkrétan, de még mielőtt rátérnék ezekre, szeretném elmondani, hogy nagyra értékeljük azt, hogy az előadó nagyon nagyvonalú volt, nagyon nyitott volt, és közvetlenül is felvette a kapcsolatot velünk, de talán javasolnám, talán hogy várjuk ki a parlament állásfoglalását, mi véleményét, mielőtt a tanácshoz fordulnánk ezekkel a témákkal, de természetesen a koordinációs törekvéseket nagyra értékelem az előadónál. Két pontot szeretnék egy kicsit más kontextusba helyezni. Értem az előadó mod, mod, logikáját a hatos módosítónál, miszerint azt kell kihangsúlyozni, hogy a munkaerőpiaci szakpolitikák mindenfajta támogató intézkedésekre rá vannak utalva a tagállamok részéről. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos vita ö, alkotmányos szinten is, és szakpolitikai szinten is, és nem hiszem, hogy ez a megfelelő helye, hely az, hogy ezt megemlítsük, illetve hogy ezt a vitát lefolytassuk, ezért ezt itt módosítókat fogunk beadni. Illetve az adi kollégákhoz is csatlakoznék a 24-es módosítónál, hogyha a tagállamoknak bármilyen intézkedést lehetőségük van foganatosítani annak érdekében, hogy a saját állampolgáraikat preferálják, akkor az eredeti célkitűzés teljes mértékben elvesz. Tehát, hogyha bármit meg lehet tenni a tagállamoknak e tekintetben, akkor semmi értelme nincs an, annak, hogy például automatikusan taggá válnak az EURE, váljanak a tag, az EURES-ben a munkaközvetítők. Például nem fogják egyszerűen nyilvánosságra hozni az állásokat, és a teljes mértékben aláássa a célkitűzést. Itt megint csak nem támogatjuk ezt az általános módosítót, ezt még tovább kell vitatnunk, de mint említettem, számos pontban általánosságban egyetértünk, és köszönöm szépen az elvégzett munkát. Köszönöm. Laura Ágia, IFTT. Grazie, Presidente. Come... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy Béker úr is Béker úrnak engedje meg, hogy gratuláljak az elvégzett munkáért. Ahogy korábban kifejtettem, úgy vélem, hogy egy Eureshez hasonló eszköz, ami már 93 óta létezik, és amelynek a mai napig nem sikerült semmilyen olyan eredményt felmutatni, amit szerettünk volna, föl kell tenni a kérdést, hogy valami mennyire hatékony ez az eszköz. Számos dolgon el kell gondolkoznunk. Nagyon nagy részt szentelünk az igények, a keresletnek, ez mutatja, hogy jelenleg milyen helyzetben van a foglalkoztatás Európában. Tehát a betöltetlen munkahelyek aránya viszont sokkal kisebb. Azt is elemezni kéne, hogy milyen helyzet a tájékoztatásról, milyen tájékoztatás, információ elérhető erről. Véleményem szerint a tagállamok számára nem világos az, hogy milyen eszközökkel rendelkeznek, melyek elérhetők számokra. Tehát olyan kommunikációs eszközökre van szükség, amelyek, amelyel el lehet érni az európai polgárokat, a fiatalokat. Nagyon sok olyan kommunikációs eszköze van a fiataloknak, amelyeket lehet használni. Erre is. Tehát például az ilyen lehetőségekről is tájékoztathatnánk a fiatalokat az EURES keretein belül. a meglátásainkat, a módosítóinkat be fogjuk, előtt fogjuk majd terjeszteni, és a kritikai megjegyzéseinknek is a módosításokon keresztül adunk, fogjuk majd elmondani. Hadd mondjak el egy személyes dolgot Béker úrnak. Én hiszek a mobilitás elvében, de én a mobilitást lehetőségként fogom fel. Ma Egyes emberek számára ez lehetőség, más emberek számára viszont kényszer. Én remélem, szeretném, hogyha Olaszország lehetőség lenne. Jó lenne, hogyha Olasz, ha Olaszország nem csak az olasz munkakeresőknek, hanem az összes többi európai munkakeresőknek is, munkát munkahelyet keresőnek is lehetőséget adna, akár az igen gazdag kulturális örökségben, vagy akár az iparban. Azt hiszem, azt kéne hangsúlyoznunk, hogy a tudatos szabad választás, szabad döntést kéne előtérbe helyezni. Sokszor ma azt gondolják az emberek Olaszországban, hogy ez az utolsó esély. És amikor munkanélküliségről van szó, nem csak ilyen helyeken kell erről beszélni, hanem ahol lehet, munkahelyet kell teremteni. vagy ott van a gazdaság homogeneizálása, ott van az adókérdés, ahol lehet, föl kell lépni. Köszönetet mondok az elvégzett munkáért, de azt hiszem, hogy azt gondolom, hogy elő, előbb-utóbb bizonyára előjönnek majd az igazi problémák a munkanélküliséggel kapcsolatban, főleg Európa déli részén. Uh, Köszönöm szépen. Megvan most már a felszólalók végleges listája, remélem, hogy senki nem fog terjedelmes beszédeket tartani, hanem mindenki dióhéjban fogalmaz, mivel nagyon kevés az időnk. Zsuel Malán következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt köszönöm az előadónak, az első felszólalónknak azt, hogy a közösségi preferenciák fogalmát tisztázta, hiszen itt egy politikailag korrekt főhasználatról van szó, ugye a tagállami preferenciákról van itt szó, a munkahelyi keresésnek és a szubszidiaritás elvének a viszonyáról. Nagyon érdekes ez a szubszidiaritási elv a mobilitás kontextusában is. Olyan mobilitásról van szó, amely önkéntes. De ugye tudjuk, hogy nem csak ilyen mobilitás létezik, hanem kényszeres mobilitás is a lakosságban. Itt ugye nem a 3 millió üres állásról van szó, hanem a 25 millió munkanélküliről is, aki egyszerűen rákényszerül arra, hogy mobillá váljon. És itt különösen a munkaadók részéről nagyon fontos, hogy ezeket az intézkedéseket foganatosítsuk. Szerintünk nem kívánatos az, hogy a magán és a közszférában a vállalkozások feltérképezik bizonyos országok gyenge pontjait, és ezeket kihasználják, hanem azt szeretnénk, hogy minden egyes tagállam az adminisztratív terhektől megszabadulva az Európai Unión belül a szabad piacot kihasználva javítson a munkapiaci, munkaerőpiaci helyzeten. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nos, ezekben a javaslatokban nem igazán látom viszont a, azokat az elemeket, amelyekkel a miniszterekkel is konzultáltam. Itt a szociális partnerek félelmeiről, aggodalmairól van szó keret és Közép-Európában. Ezek a félelmek arról szólnak, hogy ezek a kezdeményezések esetleg Mm, nem feltétlenül vezetnek javulásra. De e, ez csak a Európa gazdagabb részén tapasztalható majd, Lengyelországban például nem feltétlenül. Ami a 24-es módosítót illeti, ez még tovább erősítette a félelmeimet, hiszen abban erősített meg, hogy valóban van egy ilyenfajta logika az egészben. Vagyis talán még egyszer fel kellene tennünk azt a kérdést, hogy mi a teendő annak érdekében, hogy ezeket a migrációs folyamatokat valóban önkéntessé tegyük, és minden irányba menjenek ilyen migrációs folyamok. Nem szeretnénk, hogy olyan helyzet keletkezzen, ahol a fiatal és magasan képzett emberek csak olyan országokban dolgoznak, amelyek a legfejlettebbek, de itt az iskolázottságuknak, a végzettségükhez képest alacsonyabb szintű munkahelyet találnak. Vagyis nagyon fontos, hogy itt bizonyos alapelvek mentén munkálkodjunk, és az egyes tagállami munkaerőpiacokat megvédelmezzük. És még egyszer szeretném kihangsúlyozni, kelet-európai migrációs irányokról, vagy a dél-európából induló migrációs irányokról beszélünk, a fiatal, magasan képzett emberek a gazdag országokba áramlanak. Nem hiszem, hogy ebben az Európában gondolkodnánk, bármilyen is legyen a politikai gondolkodásunk. Uh, Köszönöm. Christoph Hetman. Köszönöm. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Köszönöm Becker úrnak az elvégzett munkát, a bemutatott jelentést. Nagy többségében egyetértek a módosítókkal. A Jöröszt eh, hálózatot hozzáférhetővé, átláthatóvá kell tenni, és felhasználók barátabbá a a foglalkoztatásnak egy másik tagállamban lehetővé kell tenni teljes mértékben, nem szabad ezt korlátozni arra, hogy életrajzok és a kínálatok jelenjenek meg, és ami pedig a módosítókat illeti, hogy milyen kötelezettségek hárulnak az állami adminisztrációkra ebben a ezen a területen. Nyilvánvaló, hogy a szociális partnerek szerepe növekszik, és a piaci szereplők szerepe is, de nem lehet elutasítani az ő tapasztalatukat, és mindenképpen támaszkodni kell az állami munkaügyi hivatalokra, hiszen náluk van a tudás. Nálunk Lengyelországban például éppen most reformáljuk ezt a területet nagyon fontos az, hogy az állami adminisztráció jelen legyen. Ez természetesen nem mehet más partnerek kárára. Mindenek előtt a szociális partnerekről beszélünk. A Regi Szakbizottságban egy véleményt készítünk majd, és ott érdekes vitára számítunk ezen a területen. Nagyon fontos tehát, hogy jó együttműködés alakuljon ki valamennyi partner között, hat, akik élinte vannak a határokon átnyúló tevékenységben az a tapasztalatunk, hogy számos polgár határmenti régióban él, és a másik országban dolgozik, tehát nekik is segíteni kell. Ennek a rendeletnek az ő pozíciókat kell e, erősíteni, és jobb munkafeltételeket kell elérni Európában. Köszönöm szépen, Morvai asszony! Köszönöm szépen. A jelentés kapcsán szeretném ismét hangsúlyozni, hogy az Európai Unióban különböző alapelvek léteznek. Kétségtelen, hogy a mobilitás, a munkaerő, illetve a személyek szabad áramlása is egy ilyen alapelv. De alapelv a kohézió is, vagyis az Európai Unión belül országok közötti hatalmas gazdasági különbségeknek a csökkentése, kiegyensúlyozása. Az egyik nem pótolja a másikat, vagyis ne gondolja az Európai Unió, hogy a centrum és a periféria országok közötti, a gazdagabb régi tagállamok és a, a, a szegényebb országok közötti feszítő különbségeket meg tudja oldani azzal, hogy arra biztatja a szegényebb országok munkavállalóit, hogy menjenek el a gazdagabbakba dolgozni. Én ezt felháborítónak tartom, és szeretném hangsúlyozottan kérni, hogy szíveskedjenek végre a kohézióval is foglalkozni a másik megjegyzésem a raportőr eh, nagy fájdalommal eh, osztotta meg velünk azt a statisztikát hogy az európai unión belül az emberek sokkal kevésbé mobilisak sokkal kevésbé hajlandóak elmenni másik országba dolgozni mint az egyesült államokon belül. hát eh, nem tudom mi a véleménye arról az esetleges magyarázatról hogy az európai emberek nem gondolták úgy hogy ők szeretnének egy nagy federális államban élni, hanem úgy gondolták, hogy nemzetek keretei között szeretnének élni, és ahhoz a nemzethez, ahol megszülettek, ahol élnek, nagyon sokan ragaszkodnak, mint ahogy ragaszkodnak a közösségükhöz, a falujukhoz, a szomszédságukhoz, a, e, a családjukhoz. Mi európai emberek lehet, hogy e, sokan ilyen konzervatív fajták vagyunk, akik eh, hiszünk a közösségben, a nemzetben, eh, a tradíciókban, és talán ezért nem annyira szeretünk elmenni más országba eh, hosszú távon dolgozni. Ez más kérdés, hogy tapasztalatot szerezni, tanulni, kutatni, és a többi természetesen nyilván szívesen megyünk, de alapvetően szeretünk a gyökereinkhez sokan ragaszkodni. Köszönöm szépen. Thank you, Madam Sander. Köszönöm szépen, Sander kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, nagyon globálisan fogott hozzá az anyag elkészítéséhez. Azt kérném, hogy az EURES platformot fejleszük ki, mégpedig úgy, hogy ez kedvezzen a határmenti régióknak is, Elzászban egyébként kísérleti módszerek már vannak, tehát kísérleti alapon már ezt kipróbálták. Nagy szükség van erre. Fontosnak tartom azt is, hogy a képzést se is foglalkozzon az EURES platform. Hogyha ezt a dimenziót fejlesztjük, akkor a fiatalok új készségeket sajátíthatnak el, szakmaiakat, nyelvieket, és ez később hasznos lehet számukra, akkor is a hazatérnek hazájukba, amikor munkát keresnek. Ezt szeretném volna mondani. Thank you, uh, Mrs. Köszönöm. James kolléga következik. Diane. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. elismerem a jelentéstevő munkáját, hálás vagyok érte. Az EURES programról 2013-ban a brit, stati- a brit újságokban is olvashatunk, sokkoló statisztikákat közöltek. A és arra jutottak az újságcikkek, hogy a britek hátrányba helye, hátrányba kerültek. Természetesen mi arra törekednek a britek is, hogy dolgozzanak, illetve nagyon örülünk annak is, hogyha szakképzett munkavállalók jönnek Nagy-Britanniába, de jó lenne, hogyha a britek ellenőrizhetnék továbbra is a folyamatokat. Nyilván minden tagállam így gondolkodik erről. Tehát szeretnénk, hogyha hogyha az Európából az Egyesült Királyságba érkezők, akik munkát akarnak vállalni, azokat mi bírálhatnánk el? Tehát a mi ellenőrzésünk alatt lenne ez, így vonatkozik ez a jogászokra, az egészségügyükben dolgozókra, stb. De ezzel, hogyha valaki elhagyja a tagállamát, akkor a tagállamot fosztja meg attól a szakképzettségtől, amit ott kapott, és való, általában alacsonyabb szakképzettséget igénylő munkát vállal el, például az Egyesült Királyságban, ez senkinek nem jó. Körülbelül 228 ezer ember érkezett az EU-ból 2014-ben az Egyesült Királyságba. Szakképzettséget, tapasztalatot hoztak ide, pedig ennek a tagállamokban, a hazájukban lett volna helye, ott kellett volna maradnia. az EURES egyik az EURES kapcsán felmerül az, hogy továbbra is reklámozzák a különböző álláshelyeket az Egyesült Királyságban. Lehet, hogy a 16-os cikk egy automatikus keresőt jelent, minden nyelven a képes párosítani az álláshelyeket az álláskeresőkkel, de ezzel pozitív diszkriminációt hoz létre az EU-s polgárokat, EU-s polgárok mellett diszkriminál pozitívan, és ez egyáltalán nem tesz jót az EU, a Egyesült Királyság polgárainak. Ezen el kéne gondolkodni. Az Egyesült Királyságban mi nem tudjuk megoldani az eurozóna problémáit, és a bukott foglalkoztatási szakpolitikát sem. De hogyha ezt az utat választják, akkor csak, el, akkor csak kozmetikáznak egy problémát, igazi megoldást ez nem jelent. Szajdarova asszony következik, mond, hogy az elnök. Eh, Köszönöm szépen. Az előttem szólóra szeretnék reagálni, ami a kohéziót illeti, illetőleg a migráció kibővítését az Európai Unió területére. A legképzett fejlettebbek, akik egyetemet végeztek és ambíciózusak. Nos, ezek az emberek azok, akik elvándorolnak, és egy fejlettebb országba mennek. Az előttem szóló képviselőre reagálok. Nem válnak ezek az ügynökségekre, megtalálják ők önmaguk az állásokat a fejlett gazdasággal rendelkező országokban az AIRES-ben lehetőséget látok azok számára, akiknek nehézségeik vannak a munkahelyek megtalálásában, és adott esetben kevésbé fejlett országokban is találnak munkaadót. És ez azt jelenti, hogy ezek a munkaadók is találnak munkavállalókat, és ott felkínálhatják a munkahelyeket. Tehát én azt várnám ettől a kezdeményezéstől, hogy a, fordítsa meg a helyzetet. Igen, ez tényleg rövid volt. Most pedig egy néhány kommentár az Európai Bizottság részéről. Morin asszony? Messi, tehát úr. Merci, euh, merci Madame la Présidente. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden. Szeretném kihangsúlyozni, hogy az EURES egy olyan eszköz, ami rendkívül fontos, hogy garantálni tudjuk az átláthatóságot a munkaerőpiacon, különösen konkrétan a munkahelyi kínálatok szempontjából, és jobban össze lehet egyeztetni, össze lehet hozni Európa szerte a keresletet a kínálattal, és ez mind a szabad mozgást szolgálja, és kihangsúlyoznám a szabad jelzőt, a határokon átnyúló munkahelykeresést és a munkaerőpiac jobb működését is elősegíti ez. Ez a logikája ennek a rendelettervezett módosítási javaslatnak is, hiszen itt az EURES rendszerének a a támogatásáról van szó. És még egy pont, az átláthatóság kulcsfontosságú, mint említettem ebben a kontextusban, és a, az e, összeurópai kínálatok száma tekintetében is az információcsere szempontjából is sokkal méltányosabb lesz ez a rendszer, sokkal felebb lesz a rendszer ennek a rendeletnek köszönhetően, illetve világosabbá válnak azok a szabályok is, amelyek mentén az EURES hálózatban e, a partneri együttműködéseket lehet létrehozni. Objektív és átlátható szabályokról van tehát itt szó. Köszönöm. Megadom a szót az előadónak. Köszönöm szépen ezt a rendkívül izgalmas vitát, és rendkívül tanulságos is volt ez. Természetesen, kedves kollégák, nagyon sokat tanulok ezekből a felszólalásokból, ezeket mind feldolgozom, megemésztem ezeket a gondolatokat. Röviden szeretnék kitérni néhány véleményre, de még ezt természetesen gyorsan teszem meg. Szeretném rögzíteni először is azt, hogy a szakmai gyakorlatot végzőket csak olyan kontextusba szeretnénk felvenni, ahol teljesen világos szerződések, viszonyok vannak jelen. Tehát itt szolgálati szabályzat, mindenféle munkaszerződésekről van szó. Nem szeretnénk semmilyen visszaélésre lehetőséget adni a fiatal, fiatalok kapcsán, vagyis nagyon fontos itt az egésznek a jogalapja, ami a tagok és a partnerek közötti különbséget illeti, ez abból adódik, hogy az egyes szerződések rögzítik azt, hogy a tagokat a tagállamoknak meg kell nevezniük a hálózatban, és a partnereket, például a nem kormányzati szervezeteket, vagy a magánmunka közvetítőket akkor tehetik taggá, hogyha ezek ugyanazt a minőséget tudják biztosítani, és megfelelnek a minőségi követelményeknek. Itt, itt természetesen a tagállamok felelősségét látom teljesen világosan. A tagállamnak kell ezt ellenőrizni. Nem arról van szó, hogy Európai Unió szinten kell létrehoznunk egy ellenőrzési szervet. Az Európai Bizottságnak ezt a gondolatmenetét támogatjuk a szociális partnereket nem említettem meg, sajnálatos módon. Szeretném ezt hozzátenni, mivel ma rendkívül sokat tanultam a szociális partnerek jelentőségéről, és már szeretném most előre bocsájtani, hogy az osztrák munkaerőpiac jó példa erre a szociális partnerek szerepe itt rendkívül fontos, vagyis nagyon fontos, hogy itt ö, integrálódjanak a szociális partnerek, hiszen rendkívül fontos részei a, a rendszernek a szociális partnerek. Ami a határokon átnyúló témát illeti, valóban a <clears throat> legfontosabb példa ö, ez, amit említettem, de a Európa más régiói is profitálhatnak az akadálymentesítés a fogyatékkal élők esetében különösen fontos, ezzel teljes mértékben egyetértek, és röviden még szeretnék kitérni arra, hogy Hálás vagyok minden támogatásért a tudatosítás tekintetében, a kommunikációs munkálatok rendkívül fontosak. Ami az ingyenes használatot illeti, hogy az EURESZT a munka vállalók költségvet, költségmentesen használhatják. Ez egy szín equa non kondíció, erre feltétlenül szükség van, erről nem is nyitunk vitát. Amikor olyan szolgáltatásokról beszélünk, amit egy magán munkahely közvetítő saját szakállára ajánl fel, és nem szorosan részei ezek a szolgáltatások az adott projektnek, az egy személyes döntés kérdése, hogy ezt eladni szánja-e pénzért, vagy sem. Például személyes coaching tanfolyamokat esetleg ki lehet fizettetni, de ennek semmi köze alapvetően a témához. Ami pedig az Európai Uniós preferenciák kérdését illeti. Szeretném tisztázni pontosan, az Európai Unió mint térség preferenciájáról van szó, és ez, ez teljesen ellenébe megy az állami preferenciáknak. Természetesen én is azt támogatom, hogy, Európ, hogy az Európai Unió munkavállalók összességéről beszéljünk, de erről még beszélünk, minden munka végzési joggal rendelkező európai polgárnak hozzáférés kell biztosítani az EURES-hez, és ennek a tagállami korlátozásokhoz semmi köze. Az EURES véleményem szerint semmit semmit nem kényszerít, semmilyen kényszerítő pressziót nem gyakorol, senkit nem kényszerít arra, hogy kivándoroljon, hiszen erről nincs szó, egyszerűen csak ismerté kell tenni a lehetőségeket. Erről van szó, ki kell használni a lehetőségeket. Tudni kell arról, hogy egy másik országban van egy üres állás. Ez az értelme az európai szabad mozgásnak, hogy mindenki tudjon ezekről a lehetőségekről, és véleményem szerint nekem személyesen is ez így fontos a munka nélküliség elleni harc kontextusában, a munkanélküliség elleni harc, a munkahely teremtés e, témája folyamatosan tagállami kompetenciába tartozik, és Európai Uniós kompetenciába is. Az EURES egyszerűen ebből a szempontból teljesen rendben van, és a nyelvi képzés tekintetében az olvasási tanfolyamok is nagyon fontosak, hiszen a felnőttek 25%-a értelmező olvasásra nincs, értelmező olvasást nem tud produkálni, ez teljesen helyén való, ezek a megjegyzések helyesek, de ezt az oktatáspolitikai, képzési politikai kontextusban kell vizsgálni. Az EURES erre nem eszköz, képzési eszköz nem jelent az EURES, ezt szeretném tisztázni, Moráj úr is beszélt erről. Ugye itt arról van szó, hogy a kínálatokat kell prezentálni a munkakeresők számára, egyúttal a pályázókról kell tudnia a munkaadóknak. Nagyon fontos az átláthatóság is. Ebben a kontextusban ez a lényege az EURES projektnek. Azt hiszem, hogy messze menőleg lefettem mindent, és egy dolog még egyértelmű. Itt csak az önkéntes alapú használat az elképzelhető. Az EURES csak önkéntes alapon lehet használni. Senkit nem kényszerítünk, senkit nem presszionálunk amikor agyelszívásról, brain drainről, brain gainről beszélünk, akkor ez az egyes tagállami munkaerő ezt a, a tagállami munkaerőpiacokat kell megvizsgálni ebben a kontextusban, hiszen itt tagállami kompetenciákról van szó, itt meg itt természetesen lehet nyomást gyakorolni, hogy találjanak a tagállamok megoldást. Nem tudom, hogy elfelejtettem-e valamit. A kohézió kérdése. Azt hiszem, hogy a kohézió kérdése nem egy olyan kérdés, amit egy internet alapú e, webportálon keresztül lehet megoldani. Itt megint csak tagállami kompetenciáról beszélünk, ott kell ezt megoldani, a tagállamokban ezt kell, meg, kell ezt megoldani. Szeretném befejezni itt a mondandómat, remélem, hogy mindent figyelembe vettem, és kérem, lehet, hogy valamit elfelejtettem, de nem szeretném az időt se húzni. Kérem, a ma elhangzottakat vegye figyelembe mindenki, módosító indítvány formájában, vagy velem személyesen is lehet beszélni, amíg valakinek maradt valami mondandója. Köszönöm szépen. Köszönöm Becker úrnak ezt a munkát. A módosítók határideje január 28-a a bizottsági elfogadásra. Elnézést mondja az elnök asszony január 30-a a módosítók beadásának a határideje, és a szakbizottsági elfogadás március 24-én lesz. Még egyszer köszönöm. Van még egy napi rendi pontunk, az Európai Gazdasági Szakpolitikai Koordinációs szem, Szemeszter. Sajnos nagyon kevés az időnk, de Megadom a szót Sergio Gutiérrez Pietó úrnak. Vezesse fel ezt a témát. Sí. Sí, gracias, presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Először is egy szándéknyilatkozatot szeretnék tenni. Meg fogom próbálni ugyanis azt megoldani, hogy egy olyan jelentést hozzak létre, aminek értelme van, ami minket szolgál, amelyen, amelyek a segítségével munkahelyeket tudunk, tudunk teremteni, és amelyek igazságot szolgáltatnak az európai polgároknak. Először is az új gazdaság stratégiában létező ösztönzéseket kell támogatnunk, sőt, még többre kell törekedni, és el kell kerülni azt, hogy egy második visszaesés következzen be a gazdasági válságban, tehát ezt is mindenkor le kellett zárni. A munkaügyi reformot úgy kell végrehajtani, hogy ez lehetővé tegye, hogy rugalmasabbak legyünk, illetve hogy az emberek számára is könnyebbséget jelentsen ez. Az a célunk, hogy ezzel a jelentéssel a szociális modellt vissza tudjuk szerezni, a túlságos megszorítási politika súlyos következményekeért, egyenlőtlenségeket növelt. Az elmúlt években az, az Európai Unió gyakorlatilag összes országában romlott a helyzet. És nagyon fontos az is, hogy a demokratikus legitimi, leg, legitimitást növeljük. A tagállami parlamenteket, illetve a különböző szociális partnereket is be kell vonni ebbe a folyamatba. Igazságosabb, egyenlőbb, kiegyensúlyozottabb szakpolitikára törekszünk. A teljes társadalom részvételére kell törekednünk, és így elkerülhetjük az euroszkepticizmust, ami a válság eredményeként jött létre részben. Nagyon fontosnak tartom, hogy a jelentés ne egyszerűen csak a reformokat kérők konformitását hozza, hanem gyorsan és hatékonyan kell a gazdasági problémákat megoldani, a foglalkoztatási problémákat megoldani. Az a személyes benyomásom, hogy az EU, az intézmények, a bizottság mindent megtettek azért, hogy az Európai Bizottság ne süllyedjen el, ne süllyedjen recesszióba, de azt hiszem, hogy azt kéne megoldani, hogy tényleg egyszer mindenkorra kilépünk a válságból. ...2014-ben az éves gazdasági növekedési ráta kicsit 0% fölött volt. 2013-hoz képest kicsit csökkent a mindig, mindig munkanélküliségi, munkanélküliségi ráta, de a hosszú távú munkanélküliség esetében 4%-os növekedésről beszélhetünk 2013-hoz képest. Sokszor a munkahelyek létrehozása nem azt szolgálja, hogy az emberek kilépjenek a szegénységből, hanem a dolgozó szegénységben élők sorait növeli. Nos, még egy nagyon fontos dolog, ami szerintem szignifikáns, hogy a, az, hogy egyre rosszabb körülmények között dolgoznak az emberek, illetve hogy a szociális politikában is visszalépések következtek be, az OECD szerint azzal a, azzal a következménye jártak, hogy most már minden negyedik európai család a szegénységi küszöb alá kerülhet. Hogyha azt akarjuk, hogy a gazdaság növekedjen, hogy gyorsan minőségi munkahelyeket hozzunk létre, ahhoz véleményünk szerint négy fronton kell föllépnie. Először is a, gazdaság, a gazdasági növekedést kell ösztönözni, a Juncker terven keresztül új beruházásokat kell kieszközölni, nem a korábbiakra gondolok, hanem tényleg friss beruházásra van szükség, jobb minőségű munkahelyeket kell teremteni. A túlzott megszorítás politikát el kell vetni, az innovációt, illetve a képzést támogatni kell, ez már benne van a Juncker tervben is, illetve a KKV-kat kell támogatnunk, hogy a munkahelyteremtést segítsük, hogy a munkahelyhez való hozzájutást segítsük, és hogy az államadóságot is ezáltal lehessen csökkenteni. Fontosnak tartjuk a méltányos fizetést. Szeretnénk, hogyha Juncker úr székfoglaló beszéde, az abban elhangzott állítások, ígéretek megvalósulnának, konkretizálódnának, úgy véljük, hogy olyan intézkedésekre van szükség, szükség amelyek szociális szempontból igazságosak, aztán felhívjuk arra a figyelmet, hogy a szegénységbe jutás egyik veszélyét jelenti, azt is, jelenti az is, hogy részmunkaidőre kényszerülnek sokan, pedig nem ez a szándékuk. aztán az adó, aztán az adózás különböző módszere is oda kell figyelni, a zöld adózásra gondolok például. Azt gondolom, hogy az adópolitikán keresztül is lehet segíteni azon, hogy több munkahely legyen. Európai minimálbérre is szükség van. Egyéb, egyébként Juncker úr első beszédében erről is szó volt. Ezt kéne konkretizálni. Az úgynevezett automatikus stabilizátorok politikájával, politikáját is meg kéne nyitni, illetve a gyermekek szegénység ellen is harcolni, harcolni kell. Az európai szemeszter keretén belül jó lenne, hogyha a bizottság konkrét javaslatokkal állna elő a struktúrás reformokkal kapcsolatban. Úgy gondoljuk, hogy a belső keresletet kell valamiképpen ösztönözni, illetve a strukturális reformokat úgy kell végrehajtani, hogy fölmérjük mindennek a szociális következményeit is. Aztán a demokratikus legitimitás jegyében nagyon fontos az, hogy a gazdasági kormányzást végig gondoljuk. A bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a tanácsnak intézményi egyezményt kell aláírni arról, hogy hogyan lépnek fel olyan gazdaságpolitikai kérdésekben, ami minden egyes európai polgárra hatással vannak. Ezek lennének tehát a fő csapások. Szeretnék egy hasznos, okos, értelmes jelentést írni. You, uh... Köszönöm szépen. Most két percet kap mindegyik árnyék jelentéstevő. Sofia Ribeiro az első. Köszönöm szépen. Szeretnék Pietro kollégának köszönetet mondani az elvégzett munkáért. Felhívom a figyelmet arra, hogy megbízhat bennem ez együttműködésben, igyekszünk konszenzust kialakítani. Úgy gondolom, hogy súlypontokat kell kijelölni a szociális foglalkoztatásnál, és talán kevésbé kell figyelni a költségvetési és gazdasági témákra amit a szociális és a foglalkoztatási terület mozgat, azzal kell foglalkoznunk, és nem szabad célokat és a stratégiát összekeverni. Itt még van tennivalónk. Ez az új stratégia, amiről itt beszéltünk, és amit itt bemutatott, végül is három pillér eh, fog össze, tehát a beruházások támogatása és a strukturális reform összességében hozzátartozik, és ez hatással lehet a eh, fejlődésre. Itt van a digitális egységes piac, eh, és figyelembe kell venni a szociális juttatásokat, vagy akár a nyugdíjakat is. Aztán a harmadik pillér a költségvetési felelősség kérdése. És erre azt mondhatjuk, hogy szociális piacgazdaság vagyunk, ezért mérlegelni kell, mi a helyes út. Van egyrészt a szabad piac, másrészt pedig a szociális igazságosság az Európai Bizottságnak ezt figyelembe kell vennie, és a politikának a demográfiai hatásokkal is számolnia kell, amely a születések számát erősíti. Ha ilyen politikát folytatunk, akkor ez egy jó dolog, de a migrációt is figyelembe kell venni, a társadalom korosodását figyelembe kell venni, és számos más dolgot. Ami pedig a kohéziót illeti, itt a perifériás területek, vagy a legszélsőbb területeken el tudok képzelni egy pozitív diszkriminációt, ott komolyabb támogatásra van szükség adott esetben, hogy versenyképesek maradjanak. Köszönöm szépen, McIntyre asszony. Köszönöm szépen. Először is köszönöm szépen az előadónak ezt az átfogó jelentést és mint leguti, legutóbbi évben konstruktív munkára számítok a következő időszakban az árnyék előadókkal. Egy néhány, a legtöbb ponttal egyetértek a szövegben, és teljes mértékben üdvözlöm, hogy az én jelentésemre is hivatkozik a üzleti környezetre vonatkozóan a kis és középvállalatokról is szó van, és hogy milyen nehézségekkel találkoznak ezek és külön üdvözlöm azt, hogy egy megfelelő szabályozási keretet eh, tart szükségesnek. Teljesen egyetértek azzal, hogy a foglalkoztatás eh, növekedése és általában növekedés nem ugyanazt jelenti, és számos országban magasabb szintű, magas szintű a foglalkoztatás, vagy máshol alacsonyabb. Itt kell megnézni, hogy hol tudunk segíteni. Vannak tagállamok, mint az enyém például, ahol azért komoly a növekedés, a gazdasági növekedés, és a mai számok azt mutatják, hogy a bérek gyorsabban növekednek az Egyesült Királyságban, mint az infláció, tehát 1,8% az 1%-hoz képest, és 6% alá került 6 éve első alkalommal a munkanélküliség. Nem minden tökéletes, de helyes irányba haladunk úgy gondolom, hogyha a különböző módokról beszélünk, amelyeknek prioritást kell biztosítani a befektetések érdekében és jó munkahelyek teretése érdekében itt az egyes tagállamokban szerintem, akkor új innovatív módokon kell gondolkodni, hogy egy olyan környezet jön létre, amely vonza a beruházásokat, és hogyan tudjuk biztosítani a vállalatok számára ezt a lehetőséget meg kell nézni az em, a humántőkét, a szakképzés adott esetben nem mindig jól működik, és a minimál bér kérdését is meg kell vizsgálni, akár európai szinten. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Harking asszony az áldja nevében. Köszönöm szépen, köszönöm az előadónak az átfogó jelentést azt hiszem, hogy plusz két oldal azt jelenti, hogy nem kell további módosításokat megfogalmazni. Egyetértek sok mindennel, amit hallottunk a jelentés során. Egy néhány dolgot elmondtam az előadónak, de kevés az időnk, nem akarom ezt most megismételni. Egy néhány bekezdés szerintem kiváló ötleteket tartalmaz az egyes, kettes, hármas, stb. A négyesre hivatkoznék itt az Európai Stratégiai Beruházási Alap itt meglehetősen pozitív feltételezésekből indul ki, és adott esetben egy-két pozitív megoldás lehet szükség. Az ötödik bekezdés szerintem kritikus, ez nem kerülhet más, nem válthat fel más beruházásokat, az nagyon rossz lenne ez az alap a hatosnál nem vagyok olyan biztos, hogy prioritásokat alakítsunk ki a de a 14. bekezdése hivatkoznék, ahol ott az szerepel, hogy egyes tagállamok nál valamit tenni kell, és a 9-esben is egyetértek, a, a, mi a pénzügyi és a fiskális konszolidációt illeti. Úgy gondolom, hogyha 19-esről beszélünk, és volt egy vita erről, hogy a mit vegyünk kivét, a kivételek alól vegyük ki az oktatásra költött pénzeket, a produktív, a termelő beruházásokat, stb. Szerintem ez így nem működik, ezt nem lehet megcsinálni, de meg kell próbálni valamit tenni, legyünk kreatívabbak adott esetben. Az Európai Bizottság ezt már végig gondolta, és szerintem mi segíthetünk ebben az Európai Bizottságnak. A minimál bérről, minimál jövedelemről is beszéltük meg két különböző bekezdésben, ezt alaposan meg kell vizsgálni szerintem, mit tudunk csinálni, tudunk-e haladni ebben a kérdésben. Igen, aggályra ad okot, hogy a munkahelyi terem, keresők többsége gyakorlatilag 15 ben azt jelenti, hogy szegénységbe fog süllyedni és ez egy nagyon rossz esemény. Aztán egy sor további pontot is fel lehetne sorolni, de nem akarom, nem merem felbosszantani az elnök asszonyt, és örülök, hogyha együtt tudunk működni. Köszönöm. Ines Szuba. Gue. Köszönöm szépen. Ines ma nem tud jelen lenni, ezért a nevében egy néhány általános megjegyzést tennék. Minden esetre örülök a számos ötletnek, amivel találkozunk itt a jelentésben. Fontos, hogy a munkanélküli számot csökkentsük, hogy tegyünk valamit a fiatalok érdekében. Be kell látni, hogy mennyire nehéz a számukra munkahelyet találni, mennyire nehéz a jövőbe tekinteni, és elképzelni, hogy milyen legyen ez a jövő. Örülünk annak is, hogy itt nem csak munkahelyeket akarnak teremteni, nem csak egy elsődleges cél, hanem olyan bért akarunk, amiből meg is lehet élni. Erről beszélnek. Itt van a working poor, a szegény dolgozók tömegei, akik dolgoznak, de nem tudnak megélni belőle. Ez is egy súlyos probléma. Ezzel foglalkozni kell. Szerintem alapvető probléma elemzése hiányzik itt pillanatilag. Itt eh, ez az, az európai szemeszter, ez a gazdasági kormány, ami viszont nem működik Európában. És eh, a legszegényebbek fizetik a válság árát Európában. Ez van. Ezt nem lehet csak úgy megjavítani, egy kicsit szoldozni, foldozni, hanem strukturális módosításra van szükség nem lehet apró csomagokban az egészet ö, szétszedni, és utána így kijavítani. De számos jó javaslat van a jelentésben, tudunk vele dolgozni. Köszönöm. A zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm az előadónak. Sajnos a mikrofon kikapcsolódott. Elnézést kérek. Újra kezdhetem, jó? Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen az előadónak a részletes munkát. Ez mindenképpen jó alapot kínál a vitához szerintem, és nagyon jónak tartom, hogy fókuszál a szociálpolitikára. És a bevezetőben el is mondta már a, a megszorítások hatásait is gorcső alá veszi, mm, hogyan hat ez a válságra, és hát itt ezt ebben az összefüggésben kell vizsgálni a szociális leépüléssel együtt, és a szegénység elleni fellépéssel nagyon sokkal többet kell foglalkoznunk, az egyenlőtlenséget meg kell szüntetni, növekedés, munkahelyteremtés ez az egyik ügy, de ez önmagában nem elég, de meg kell nézni, hogy az IVF és az ILO is attól óvnak, hogy ha növekedjen az egyenlőtlenség Európában, mert akkor instabilabbá válhat a társadalom Éppen ezért azt gondolom, egy szociális unióra van szükség, amely ellensúlyt teremt a gazdaság és pénzügyi unióhoz, és itt nem csak a pénzügyi és gazdasági célokkal, hanem a kohéziós célokkal is foglalkoznunk kell, így tudjunk haladni. Egy néhány dolgot szeretnénk erősíteni a szövegben, néhány módosító kapcsán ezt megtesz, és az éves növekedési felvizsgálat vagy tanulmány foglaljon magába a mutatókat, amely szociális dolgokat tartalmaz, vagy a fenntarthatóság, mint például a klímavédelem, zöld munkahelyek, zöld növekedés, stb. Ez nagyon kevésbé került be ebbe a jelentésbe, ezt szeretnénk tovább erősíteni, és a demokratikus legitimáció kérdése is szóba kerül egy néhány pontban. A szociális partnerek bevonása esetén említik, de a civil társadalmat sem szabad szem előtt éveszteni. Ennek részt kell vennie az európai szemeszterben, ez fontos alapja annak, hogy némileg hitelesek legyünk a polgárok szemében. Különböző módon már többször az a legutóbbi bizottság bizottság is ígéretet tett erre, iránymutatásokat akartak kidolgozni a civil társadalom bevonására a civil a, szem, a, szem, a szemeszterbe, a gazdasági szemeszterbe, ezt követeljük is meg tőlük, hogy teljesítsék, amit ígértek, és a beruházási tervnél is meg kell akadályozni szerintem, hogy egy eh, két osztályú társadalom, két rétegű társadalom alakuljon ki, hogy egy Szükség van strukturális alapra a szegény államok számára. Az új beruházási terv viszont csak a gazdaságok benne szociális beruházások nélkül, ez nem jó. Parancsoljon. Madam Agia. Eh, Agia asszony, az SZDD-ről, től. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy először fordul elő az, hogy a kollégával teljesen egyetértek, nagyon sok olyan pont van, amiben, meg, amiben egyetértek, megköszönöm ezt a kiváló munkát a jelentéstevő kollégának. Különösen azt értékeltem nagyra, amikor arról beszél, hogy a népesség mekkora százaléka él szegénységben. Azt hiszem, talán az, akinek kiegészíteni. Tehát nem csak arról kell beszélni, hogy hány ember esetében beszélhetünk a szegénység kockázatáról, hanem arról is beszélni kell, hogy hány ember, hány gyerek él már szegénységben. Hogyha csak egy olyan gyerek van Európában, aki nem méltó körülmények között él, vagy aki beteg lesz alultápláltság miatt, már akkor is meg kéne változtatni a szakpolitikákat. Aztán európai minimálbér. Itt is teljes mértékben egyetértek. Úgy gondolom, hogy minimál garanciára van szükség, hogy kicsit homogénebb legyen az Európai Unióban a helyzet, hogy nagyobb legyen a kohézió számunkra nagyon fontos az állampolgársági minimál bér is, de azt megértjük, hogy mindent európai szinten nem lehet megvalósítani. A KKV-kat támogatandó, beruházni kell. Ezzel is egyetértek, itt is tudunk együttműködni. Néhány észrevétel, a fiskális politikával kapcsolatban. Talán itt még lehetne részletekbe, részletesebben fogalmazni, de köszönöm a a gratulálok. Köszönöm, hogy az elnök még van egy észrevételünk, az árnyékjelentéstevőken kívül van, van még egy hozzászóló, Mária Hara Rodriguez, ő is két percet kap. Két perce van, és utána a Sergio összefoglalja, de már késésben vagyunk. Well, and then you mean that you want to make remarks all the, the... Akkor mindenki más is szeretne hozzászólni? Én nekem 18-25-kor el kell mennem, mert van egy bizottsági elnök kértekezlete ülés. de hogyha mindenki szeretne hozzászólni, akkor senki nem fogja megkapni, mert le kell zárni az ülést. És persze a tolmácsok is el szeretnének menni. One minute uh, uh, to uh, uh, Madame uh, Rodriguez. Akkor Rodriguez asszony egy percet kap próbálkozunk. Nem lesz egyszerű. Szerhiónak fél perce lesz majd, hogy összefoglalja. Köszönöm szépen, nagyon röviden fogok fogalmazni. Az éves növekedési felmérésnek az a célja, hogy megmutassa, hogy milyen, hogy lehet a szakpolitikákat összeilleszteni. A fiskális konszolidációt és a strukturális reformokat is ötvözni kell, ez jó, de nem elég mi úgy véljük, hogy beruházásra van szükség, és minőségi munkahelyek teremtésére van még szükség. Ez hiányzik ebből a felmérésből. A struktúrás reformokról többet kéne mondanunk, mert nem csak a munkerőpiacról szól mindez, hanem az oktatásról, a képzési rendszerről, és egy jól működő, jól szolgáló közigazgatási rendszerről is szó van. Ez hiányzik. Korábbi jelentésekben benne vannak, de ezt kéne még ide bevenni. Ez a célja az éves növekedési felmérésnek. Az ECON más dolgokat helyez középpontba, úgyhogy nekünk arra kéne koncentrálni, ami hiányzik. Elnök, köszönöm. Dominik Mártán következik, egy perce van neki is. Köszönöm szépen, ügyrendi kérdés. Én nem dicsérem a jelentéstevőt, de jó lett volna, hogyha elolvashattam volna. Úgy tűnik, hogy csak angolul van meg a szöveg, és angolul kell a módosítókat elküldeni. Hadd mondjam el, hogy a francia szintén hivatalos nyelve a parlamentnek, sőt, Franciaország alapító ország. Szerintem ez nem megfelelő, hogyha nem megfelelő, hogyha a fran- hogy franciául nem lehet beadni a módosításokat, ez nagyon rosszat tesz a demokráciának, ez nem elégíti ki a választópolgárokat, és mindenképpen lesz még ennek következménye. Válasz erre nincs? Vous ne pas répondu. est est Nem válaszoltak erre. Angolul kell elküldeni a módosítókat? Mikrofon kérném. Uh, you can't get the answer now, but you will get. Uh, most nem adok választ, de később ezt meg fogom válaszolni ezt a kérdését. And Jones. Diane Jones következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A 21-esben egy olyan véleményről van szó, ami minimál bérre kapcsolatos javaslat benyújtására kötelezi a bizottságot, és utána pedig egy minimális jövedelemről, minimál income-ról szól a szöveg. Szerintem ez egy óriási, sokkoló hatású megfogalmazás lesz nem csak az Egyesült Királyság kormánya számára, hanem az egyes tagállami munkaadók és kormányok számára szerte Európában hiszen itt a minimál bér fölötti ellenőrzés és a minimál jövedelem fölötti ellenőrzés az egyes tagállami parlamentek kompetenciája kizárólag. A UKIP véleménye és a véleményem szerint semmi esélye nincsen egy Európai Uniós harmonizációnak ebben a kérdésben, hiszen az eurozónának rendkívül komoly problémái vannak, óriási óriásiak a különbségek, óriásiak a szakadékok az egyes tagállami GDP között, és Őszintén szólva, ez egy olyan terület, ahol az Európai Uniónak semmi keresni valója nincsen. Nem fogjuk támogatni ezt elnök asszony. Köszönöm szépen. Morvai asszony. Az előző jelentés raportőre számomra sokkoló módon azt mondta, hogy a agyelszívással kapcsolatban, a, amelynek oka a, az alacsony bérek a legszegényebb országokban csak a tagállamoknak van teendője, ezt nekik kell megoldani. Azon kívül azt is mondta, hogy a kohézió, vagyis a szegény és a gazdag tagállamok közötti jelentős különbségek csökkenése, csökkentése szintén a tagállamoknak a feladata. Az ön jelentésében is ezek a témák szerepelnek, szeretném megtudni, hogy önnek mi az álláspontja erről, illetőleg az előző kérdés is azt jelzi, hogy tisztázni kellene, hogy pontosan mi is az az európai minimálbér, ér. Természetesen nekünk, akik szegényebb országokból származunk, ez jól hangzik, ugyanakkor a kis és középvállalkozóink meg aggódnak, hogy, eh, hogy nem fogják tudni ezt kitermelni. Tehát pontosan mit is értünk ez alatt, hogy európai minimálbér. Köszönöm szépen. Thank you, eh, Veronika López. Köszönöm szépen, Veronika López Fontány. Köszönöm, elnök asszony. Nincs sok időnk, úgyhogy nem szólok hozzá. Sofia, az árnyékjelentés tevünk már nagyon jól elmondta a véleményét, és viszont szeretném, hogy amikor a módosítókról beszélgetünk majd, akkor legyen hozzászólási idő a képviselők számára is. Azt remélem ezzel megkönnyítettem a dolgát. Thank you very much. And then... Köszönöm szépen. Gutierrez Pietro úr. Összefoglalná? Intentár, muchas gracias. Próbálkozom legalábbis. Megköszönöm az összes észrevételt, hozzászólást. Azzal kezdeném, hogy ezzel a jelentéssel ezt úgy hoztuk létre, hogy fogtuk a bizottság nyilatkozatát, és feltettük egy kérdést magunknak, mit javasol a bizottság, ebben mi az, ami segít abban, hogy munkahelyeket hozzunk létre, mit tett a bizottság eddig az európai szemeszter keretében, mi az, ami az ő, cselekedetei közül pontosan az ellenkező eredményt váltotta ki. Az, a jelentés összes bekezdése a munkaerőpiacról szól, a foglalkoztatásról, csak a, a kérdés az, hogy a munkaerő piaci reformok segítik-e a munkahelyek létrehozását, avagy nem. A fiskális konszideráció, a szociálpolitika, az egészségügyi politika, minden segíthet azon, hogy a munkahelyeket létrehozzunk, Úgyhogy ebből indulunk ki, és megpróbáltuk leegyszerűsíteni a jelentést. Nagyon fontos ez a mostani időpont, hiszen ki kell értékelnünk, hogy azok a szakpolitikák, amiket eddig alkalmaztunk, azok megfelelőek-e? Olyan körülményeket kell létrehozni, amelyek gyorsan és tartósan munkahelyeket tudnak létrehozni. Az európaiak drámai helyzeten kell, hogy keresztül menjenek, a szegénységet élik meg, minden negyedik európai család fenyegeti az, hogy szegény sorba jutnak. A jelenlegi, úgy tűnik, hogy a jelenlegi helyzet, amikor a munkavállalók is szegénységben élnek, nem segít. Tehát ez nem jelenti, ezzel nem tudnak kilépni az emberek a szegénységből. A méltó életet nem tudják megteremteni maguknak ezek az emberek válaszokat kell adnunk, és hasznos jelentést kell létrehoznunk. Szeretném, hogyha konszenzus tudnánk elérni azzal kapcsolatban, amit mi itt javasolunk. Az igazi vita akörül kell, hogy folyjon, hogy A. Hogyan hozzuk létre azt, hogyan érjük el azt, hogy legyen gazdasági növekedés, illetve hogyan oldjuk meg azt, hogy az egyenlőtlenségek csökkenjenek. Ezért szerintem az európai intézmények sokat tehetnek. De nem szabad, nem engedhető meg az, hogy rosszul értelmezzük a dolgokat. 21-es bekezdés minimálbér. Amikor erről beszélünk, beszélek, ez nem azt jelenti, hogy az összes tagállamban egyelő kell, hogy legyen a minimálbér. Az EU nem engedheti meg magának, mint ahogy az EU, nem, az EU költségvetésen sem engedheti meg magának, hogy, legy, hogy deficites legyen, tehát azt sem engedhetjük meg magunk, magunknak, hogy legyenek olyan európai polgárok, akik annyi fizetséget sem kapnak a munkájukért, hogy normálisan élhessenek. A méltányos munka az az alapköve az Európai Unió szociális modelljének. Ezeket a kérdéseket tehát Ezeket a kérdéseket kell tehát feltenni. Megköszönöm az összes hozzászólás, észrevételt, megköszönöm a kiegészítéseket. A UKIP részéről, vagy a francia párt részéről, nem tudom kitől, ki szólt hozzá, ezek a képviselők már nincsenek itt, elmentek, de törekszünk arra, hogy hasznos, értelmes jelentést hozzunk létre. Elnök asszony, nem tudjuk most megmondani, hogy nem tudjuk most azt megmondani, hogy csak angolul lehet-e a módosítókat beterjeszteni, de a lényeg az, hogy ezzel a jelentéssel tudjunk harcolni a jelenlegi helyzet ellen, és munkahelyeket tudjunk teremteni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Köszönöm a munkáját, köszönöm a árnyékjelentéstevők munkáját. Azt hiszem, eljutott már az információm Nártán úrhoz. A koordinátorok fogják ezt a kérdést megvitatni, illetve a fordítás kérdését is. Köszönöm, nagyon hosszú volt ez a mai ülés, illetve elhúztuk a, azt a részét is a napi rendnek, amikor a lett miniszterrel egyeztetünk, beszélgettünk, tehát holnap új nap lesz, további órákat tölthetünk egymás társaságában. Köszönöm.